Dear colleagues, um, my apologies for the slightly... Kedves kollégák, elnézést a kérdés. A késésért megkezdjük a délutáni ülést. Köszöntök mindenkit. Nagy örömmel köszöntöm Önöket. A radikalizáció szélsőséges, eh, szélsőségeség megelőzéséről szóló meghallgatásról Nagyon fontos témáról szól a meghallgatás. A több tagállamban lezajlott terrorista támadások következtében a szíriai terrorcselekmények, az úgynevezett foreign fighters, az online terrorista propaganda miatt. Annak a kérdése, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, vagy felépni ellene, nagyon fontos lett az Európai Parlament Dati asszony kezdeményezésére elfogadott egy tavaly november 3-án egy állásfoglalást a radikalizáció megelőzéséről, terrorista szervezetek tevékenységéről. Ez a meghallgatás arról szól, hogy azóta mi történt, és erre az ajánlást az állásfoglalást fogalmazta meg. Részleteiben Kérdezzük majd a szakértőket, akik naponta szembesülnek a kérdéssel, az online radikalizációval, és illetve a börtönökben veszik fel ezzel, erre, a, ezzel a harcot, amely különösen érdekes volt a Kiaszony jelentésében, valamint a igazságügyi szolgáltat rendszerben. Az első szekcióban a háttérről beszélünk, és elmondanám mindenkinek, hogy a weben közvetítik ezt a ülést, reméljük, hogy minél többen csatlakoznak hozzánk. Kedves kollégák, az első szekcióban a 2015-ös állásfoglalás eredményeit nézzük meg, és azt, hogy mi történt azóta, hogy ezt elfogadták. Nagy öröm számomra, hogy itt van köztünk Dati asszony, aki az előadója volt ennek a jelentésnek, illetve hadd köszöntsem az elmúlt két napban másodszor King biztos urat. Először megadnánk a szót az előadónak, a radikalizációról szóló állásfoglalásról. Dati asszony megmutatja az állásfoglalást tartalmát, parancsoljon el szó. Merci, Monsieur Président, merci, cher. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Claude. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki eljött erre mai meghallgatásra, különösen a hozzászólókra, az előadókra, akik a szaktudásukkal gazdagítják majd a mai meghallgatást. Az Európai Parlament elfogadott egy jelentést radikalizáció megelőzésének témájában. Ez a jelentés nagy többséget kapott, és ennek a hátterében a kiváló együttműködéssel szeretnék tehát elmondani, szeretném elmondani, hogy egy igen nehéz történelmi pillanatban, nehéz körülmények között sikerült nagyon jól együttműködni a árnyékjelentéstevőkkel. 2015-ben a novemberi párizsi támadásokat követően sikerült elfogadni ezt a jelentést. Tehát nehéz történelmi pillanat volt, amikor a támadásoknak nagyon sok áldozata volt. És bizony nem volt könnyű a közhangulat sem. A mi feladatunk, mint parlamenti képviselőknek az a feladata, hogy megerősítsük az együttműködést, tehát megerősítsük a biztonságot az állampolgárok számára. Európai szinten nem igazán ismeretes, hogy milyen eltérés, vélemény eltérés van a különböző politikai csoportok között. 2015. november 25-én az Európai Bizottság, illetve a tagállamok figyelmét arra hívtuk fel, hogy határozott intézkedéseket hozzanak, és a terrorizmus ellen fölvegyék a harcot Európában. Gondolok itt különösen az internet használatára, illetve arra, hogy a nem együttműködés esetében ö, további intézkedéseket lehessen foganatosítani. Aztán ott van a börtönben történő radikalizáció problémája. Itt meg kell erősíteni az oktatás szerepét a radikalizáció megelőzésében, illetve a külső határokat szisztematikusan ellenőrizni kell. A terrorizmus finanszírozását is meg kell akadályozni, illetve nyomon kell követni. Itt megemlíteném Anna Gomes nevét, aki különösen fontos lépéseket hozott ezen a területen. El kell, hogy mondjam, hogy egy évvel később látjuk, hogy a terrorista támadások, illetve a terrorista szervezetek még inkább elterjedtek, és itt nagyon nagy szerepet kap a finanszírozás, itt különösen gondolok az öbölmenti országokra. Tehát megelőzésre van szükség, aztán ott van az embercsempészet problémája, és erre is oda kell figyelni. Ami pedig a terrorizmust illeti, hát a daesh szembeni harcot tartjuk nagyon fontosnak. Mosul Haraka Irakban erős harcot folytat a Daesh ellen. 2016 fájdalmas eseményeket mutatott. Látjuk, hogy hogyan, milyen barbár eseményekre került sor. Fölmerül a kérdés, hogy mi az, amit nem tettünk meg, illetve mit kell még tennünk a védekezés érdekében. Ez azt jelenti, hogy föl kell gyorsítani a lépéseinket, hiszen a tragédiák egymást követik. A a radikalizmus elleni harc nem csak az egyes támadásokat követő időszakra kell, hogy összpontosítson. A tagállamok, illetve az állampolgárok számára rendkívül fontos ez a kérdés, hiszen hiszen egyre nagyobb a fenyegetettség, nagy a veszély, és ezt mindannyian érezzük. Tehát senki nem dőlhet hátra, nem ülhet a babérjain ilyen barbarizmussal szemben a terrorista szervezetek a fiatalokat célozzák meg. Oda kell figyelni arra, hogy milyen eredményeket értünk el az elmúlt években, de azt is tisztán kell látni, hogy milyen feladat áll előttünk. A jelentésben tehát nagyon fontos az internetes radikalizáció megelőzése, illetve a börtönökben történő radikalizáció megelőzése. Ez a két legfőbb téma. Nagyon fontosnak tartom a közös munkát. Biztos úr, Julien úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és részt vesz ezen a meghallgatáson, hiszen a biztonság kérdéséért önfelelős, és egyébként üdvözlöm, hogy kinevezték önt erre a posztra. A tanács jelenléte is rendkívül fontos, még akkor is, hogyha ki kell mondanom, hogy néha nem annyira tűnnek elkötelezettnek, mint amennyire szeretnénk, vagy mint amennyire a bizottság elkötelezettnek minősül. És bizonyos tagállamokban pedig nem valósítják meg a megfelelő intézkedéseket. Fontos, hogy az állampolgárok radikalizációját megelőzzük, és ebben a tagállamok a leg, töltik be a legfontosabb szerepet mindig, mindig azt mondjuk, hogy a dzsihadizmus, illetve a radikalizáció a szomszédos országokat érinti, de ennek véget kell vetni, hiszen saját házunk táján kell rendet tenni. Nagy mértékben oda kell figyelni a megelőzésre, hiszen a radikalizmus egy veszélyes jelenség, nem feltétlenül terrorizmushoz vezet, de akármiről is legyen szó, hogyha elkerülhető a terrorista cselekmény, annál jobb, de az biztos, hogy a radikalizáció rendkívül veszélyes. Úgyhogy a megelőzésre óriási hangsúlyt kell fektetni és azt látjuk a szíriai, életvérek események kapcsán, hogy csak növekedik a terrorizmus veszélye, és az is biztos, hogy egyre bonyolultabb a helyzet. Gondolok itt például a PNR létrehozására, illetve megvalósítására. A 2016-os esztendő jól mutatta, hogy különböző hálózatokat mobilizáltak a terroristák, és ami pedig a védekezést illeti, jó pár támadást meg tudtunk akadályozni, illetve meg tudtunk előzni. Nagyon fontos az, hogy a, a légitársaságok is részt vegyenek ebben a közös harcban, gondolok itt a, a fapados járatokra is. Az Európai Parlament kiveszi a részét ebből a radikalizáció elleni harcból. A PNR jogszabályt létrehoztuk, illetve elfogadtuk. Ennek a célja az, hogy operatív módon fellépjünk a radikalizmus ellen. A Párizsi a párizsi támadásokat követően nagyon jól láttuk, hogy ezek a terroristák hogyan kerültek be Európába, hogyan szivárogtak be, hiszen a külső határok porózusak voltak, nem védtük őket e, eléggé. Elég volt hamis papírokat prezentálni, hiszen nem volt biometrikus útlevél. És nagyon jól látjuk, hogy lehet simán be tudtak jutni az Európai Unióba ezek a terroristák, anélkül, hogy megfelelő ellenőrzésen estek volna át. Monika Halmájer kolléga nő, eh, nagyon kemény munkát eh, végzett, és eh, a terrorizmus elleni harc egyik éllovasa. Köszönettel tartozom neki. Vannak még más javaslatok is a parlament előtt. A Schengeni kódex reformálása az egyik ilyen, ilyen téma, és nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki a saját dossziéját, a saját anyagát vigye előre, és így közösen felléphessünk a radikalizmus ellen. Ahogyan mondtam, az internetes radikalizáció, illetve a börtönökben történő radikalizáció két legfontosabb terület. A Twitter, illetve a más szociális hálók ebben fontos szerepet játszanak. Fontos, hogy ezen a területen is előrelépés történjen, hiszen így a radikalizációban nagyon fontos szerepet, szerepet töltenek be. 250 ezer Twitter számlát függesztettek föl a tavalyi év során, és ezzel járó hozzá a Twitter a radikalizáció elleni harchoz. Ez rendkívül fontos, hiszen a szociális hálók, ahogy mondtam, nagyon fontos szerepet töltenek be a kommunikációban. Aztán az illetékos biztos, biztos segítségével nagyon fontos, hogy az internet, internetes kommunikáció védelmére vonatkozó intézkedések is megszülessenek, és ezzel kapcsolatban egy fórumot hoztunk létre a következő eseményre decemberben kerül majd sor, de erről majd többet hallunk a későbbiekben. Ami pedig a börtönök helyzetét illeti, azt látjuk, hogy szemet hunyunk a rettenetes körülmények előtt, tehát nem figyelünk oda arra, hogy mi történik, milyen körülmények között vannak az emberek a börtönökben. Itt az Európai Uniós igazságügyminiszterek, illetve a belügyminiszterek fontos feladata, hogy, ez, hogy a börtönök helyzetét felügyeljék, és úgy tűnik, hogy nagyon kevés tagállam néz szembe ezzel a problémával, és nagyon kevés intézkedést sikerült foganatosítani. a radikalizáció elleni harc eh, tekintetében a tagállamoknak kell fellépniük, különben különben ez a radikalizáció melegágya marad, illetve melegágya lesz. És még van egy utolsó témánk, a deradikalizáció témája. Vannak erre vonatkozó prog- programok, például Dániában, Franciaországban mint egy két éve indítottuk útjára ezt a programot, de semmilyen konkrétumokkal nem szolgálhatunk, konkrét eredmények nincsenek. Nem igazán látszik az, hogy milyen programról van szó, mi a koncepció, kik ebben a szereplők, illetve milyen profillal rendelkeznek azok a személyek, akiket érinthet a deradikalizációs program. Nem gondolom azt, hogy a, azok, akik a radikalizáció útjára léptek, önkéntesen szeretnének részt venni egy ilyen pro- programban. Tehát nem igazán látom azt, hogy önkéntesen csatlakoznának a deradikalizációs programokhoz, ezért ezt nem tartom különösen sikeresnek. Nagyon remélem, hogy a mai meghallgatás új lendületet ad majd a radikalizáció, illetve a terrorizmus elleni harcnak. Köszönöm szépen az elnöknek a meghívást, illetve a LIBE szakbizottságnak is, hogy foglalkoznak ezzel a témával, és várom a közös munkát, illetve nagyon remélem, hogy a kezdeményezéseink is meghallgatásra és támogatásra találnak. Köszönöm. Uh, um, Köszönöm szépen, Dati asszony. Még mielőtt a biztoshoz fordulnék, említette a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos kérdést. Ez a jelentés nem csak pusztán a jogalkotási lehetőségekről szól, amelyeket alkalmaz lehetne a börtönökben vagy más területeken. Itt egy nagyon összetett kérdéskörről van szó. Vannak ennek jogalkotási vonatkozásai, bevált gyakorlatok. Nagyon sok minden múlik tehát a tagállamokon. Nagyon összetett ez a kérdéskör. Kaszinov miniszter jön Franciaországból december 5-én. Még meg kell majd vitatnunk a, az idegen harcosokra vonatkozó stratégiát. Dáti asszony is a bevezetőjében elmondta, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a reagálásra a megelőzés helyett, és nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között egyfelől, másfelől pedig, még mielőtt a biztosnak adnám meg a szót, tudom, hogy olvasta az ajánlás, a jelentés ajánlásai, de mivel ez egy ilyen összetett kérdéskör, ugye van egy biztonsági unió, Julian, említetted a meghallgatás során, hogy a deradikalizáció egy kulcsfontosságú kérdés, a portfóliónak, tehát ez is a része. Tudom, hogy az ajánlásokat olvastad, és nagyon örülök, hogy eljöttél ma. Köszönöm szépen, és most megadom a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Ezen nagyon fontos állásfoglalás kapcsán azt hiszem, hogy most egy alapos áttekintést kaptunk erről. Én az észrevételeim során a deradikalizáció elleni küzdelemre szeretnék központosítani, mert úgy vélem, hogy ez a küzdelem, valamint az ezt tápláló propaganda az egyik fő kihívás, amelyen most szembesülünk. Ez egy olyan küzdelem egyébként, amelyet meg kell nyernünk, hogyha nem akarjuk megismételni a múltban elkövetett hibákat. Amikor a parlament megállapodott ebben az állásfoglalásban, és összekapcsolta a deradikalizációt az iszlámizmus elleni küzdelemmel egy évvel ezelőtt. Nos, azóta a helyzet változatlan, és noha történnek előrelépések, azt is tapasztalhattuk, hogy a radikalizáció fenyegetettsége még elterjedtebb, mint ahogyan azt korábban gondoltunk. Ugye a szélső jobb is előre tör, a, nem, a, felhasználja a nemzeti büszkeséget, és ezzel intoleranciát szül. El kell ismernünk az előttünk haladók, az előttünk levők által elért eredményeket, ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy bármilyen fajta szélsőségbe essünk. Éppen ezért a radikalizációval szembeni küzdelem az első feladat. A múlt héten az Egyesült Királyságban elítéltek egy szemét, Joe Cox meggyilkolása miatt egy szélső jobboldali személy követte, követte el ezt a gyilkosságot, azért mert ő toleráns volt, és azt is el kell mondjam, hogy Európa párti. A gyilkosa szélső jobboldali propagandán keresztül radikalizálódott, amelyhez az interneten fért hozzá, illetve a nyomtatott médiában. Tehát itt nem csak a dzsihadistákról van szó, nem csak rájuk kell helyeznünk a hangsúlyt. A szeparatisták, a szélső jobboldaliak hasonló eszközöket használnak fel, hogy támadják a társadalom peremére szorultakat is különböző intézkedések, kezdeményezések születtek, ezeket eh, Dáti asszony felvázolta most, és ezek teljességgel összhangban vannak az Európai Biztonsági Menetrenddel. Az én szerepem pedig az, hogy hozzájáruljak egy hatékony és fenntartható biztonsági unió megteremtéséhez. Éppen ezért az Európai Bizottság aktívan szerepet vállalt a RAN hálózat megteremtésében. Itt közösségi és állami szereplők jönnek össze, és különböző projekteket finanszíroznak, amelyek nagy eredményeket érhetnek el. Ugyanígy az EU Internet Fórumot is létrehoztuk az ágazat fő képviselőinek részvételével, hogy hatékonyabban és gyorsabban szabaduljunk meg az, a terrorista tartalmaktól. Úgy gondolom, hogy a RAN hálózat jól mutatja, hogy puha intézkedések is hatékony eredményekhez vezethetnek. Hosszú távú megközelítése van itt szükségünk, ez kulcsfontosságú, hiszen meg kell nyernünk az emberek szívét is. Ezt sokkal inkább meg tudják tenni a helyi mm, szereplők, ugyanis láthatjuk, tapasztaljuk, hogy a radikalizálódó személyek gyakran eltávolodnak a társadalomtól, illetve a, fásulnak. Különböző kezdeményezések születnek, van a kapcsolattartó pontok hálózata, és a különböző preventív intézkedések, amelyekről már a hónap során hallhattunk, ezek további forrást helyeznek a hatóságok és a kormányzatok kezébe. Erről majd további eredményeket is hallhatunk. A fiatalokra kell összpontosítanunk, el kell érnünk, ki kell, el kell jutnunk a fiatalokhoz, ugyanis jobb perspektívát kell nyújtanunk nekik, ami nem könnyű feladat. Így például jövő év elején egy kísérlet születik, amelynek keretében egy különböző sportklubok, illetve ifjúsági klubok is megosztják tapasztalataikat a fiatalokkal, hogy új követendő példákat nyújtsanak nekik. Ez egy olyan fenyegetettség, amelyel egyre inkább komolyan kell foglalkoznunk, de Áti asszony is megjegyezte, hogy Irakban és Szíriában a helyzet átalakul, és az úgynevezett kalifátus elkezdett meghátrálni. Ugyanakkor azok, akik visszatérnek, nem feltétlen azzal a szándékkal jönnek, hogy másokat radikalizáljanak. Vannak, akik csalódottan érkeznek, és vissza akarnak térni korábbi életükhöz, tehát a visszatérőket meg kell találnunk, azonosítanunk kell. A radikalizálódás elleni fellépésünk szempontjából ez is fontos. A RAN szintű konferencia megvizsgálta a helyi hatóságok és a szakemberek által azonosított kihívásokat, a visszatérők sajátos körülményeit meg kell vizsgálnunk, például a külföldi harcosokat és a, azokat a nőket és gyermekeket, akik nem vettek részt a harcokban. Van egy irányelv, amelyre Dáti asszony is hivatkozott. A külföldi harcosoknak vádemeléssel kellene szembenézniük, és és a börtönnel, de ez egy komoly kihívást jelent az igazságügyi rendszerre is, és célirányos megelőzést tesz szükségessé. Ezen túlmenőleg azonban vannak egyéb kihívások is, mit tegyünk a nem küzdő, a küzdelemben nem résztvevő személyekkel, gyermekekkel vagy nőkkel. Rájuk különösen figyelmet kell fordítanunk. A börtönökben a deradikalizáció, illetve a kilépési programok is fontosak. Ösztönözzük a tagállamokat, hogy éljenek a bizottság támogatásával. Az igazságügyi program keretében programokat finanszírozunk a börtönben dolgozó személyzet kiképzésében is részt veszünk, az igazságügyi rendszer számára pedig kockázatértékelő eszközöket nyújtunk, képzésben veszünk részt, ennek, ez, ennek címzetjei az ügyvédek, ügyészek is. 600 millió eurót különítettünk el 2016 és 2017 számára. Előmozítjuk a kiválóságot, de más kezdeményezéseket is támogatunk. Ezekről részletesebben hallhatnak majd azok részéről, akik a mai délután során hozzászólnak. Tudjuk, hogy a terroristák és az extremista szervezetek visszaélnek az internettel, hogy terjesszék a propagandájukat és radikalizálják az embereket. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek az állásfoglalásáért, amely az EU stratégiájával foglalkozik ezen a területen, és ezt a múlt héten fogadta el a parlament. A terroristák által terjesztett online tartalmak csökkentése az egyik feladatunk, és a keresleti oldal visszaszorítása egy további feladat. Ezért fontos egy erősebb civil társadalom által támogatott kontranarratíva. Egyértelmű alternatívákat kell nyújtanunk, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy elkerüljük azt a fajta idealizmust, amelyet maga a radikalizáció is megpróbál kihasználni. A toborzóknak is jobb lehetőségeket kell kínálnunk, befogadást, munkahelyeket, és a bizottság tud segítséget nyújtani ezen a területen, a RAN hálózat által, az Erasmus Plus, illetve az ifjúsági garancia eszköz által. Az EU Internet Fórum, amely tavaly indult, már konkrét eredményeket tud felmutatni a terrorista tartalmak eltávolításának szempontjából, a nemzeti hatóságokkal és a Europollal való együttműködést fenn kell tartanunk, és meg is kell erősítenünk. Ahogyan ön elmondta, december 8-án Avramopoulos biztos és jó magam egy második miniszteri szintű találkozót tartunk. Számítunk a vállalatok együttműködésére is, azért, hogy az egyik oldalról eltávolított tartalmakat ne töltsék fel egy másik oldalra Remélhetőleg egy közös platform is létrejön, amit majd ismertethetünk az internet fórumon. Ugyanígy meg fogjuk vitatni azt is, hogy az alternatív hangokat hogyan tudjuk megerősíteni. Az bizottság 10 millió eurót különített el a civil társadalom számára, hogy kidolgozhassa a saját alternatív, pozitív narratíváját. A civil társadalmat támogató programot a hónapok, következő hónapok során fogjuk kidolgozni, és ezt a RAN kiválósági központ is támogatni fogja, valamint a kommunikációval és narratívával foglalkozó munkacsoport, amelyről megint csak hangsúlyozom, hallanak még a mai délután során. Következésképpen történnek előrelépések, tettünk már előrelépéseket, de le kell szögeznünk, hogy ez egy hosszú távú projekt, amely hónapokat, sőt akár éveket is igénybe vesz, addig is türelmes munkára van szükségünk. A RAN által való támogatása ennek a feladatnak egy kulcsfontosságú szerepvállalás, ez egy kulcsfontosságú szerepvállalás az Európai Unió részéről. A kihívás, illetve a fenyegetettség, amelyel szembenézünk, állandóan változik és átalakul, és az a tény, hogy a fősodorbeli politikától elfásulnak az emberek, ez egy tény, és ezért szembe kell néznünk ezzel a kihívással is. A szélsőségesség minden egyes formáját meg kell célozzuk, a befogadás és a tolerancia kell, hogy a reakciónk fő elemét képezze. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Hivatkozott az internetre és az Dati asszony jelentésének egyik legfontosabb szempontja a az online radikalizáció megelőzése komplex, összetett terület. Mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy miről van szó, de annál sokkal összetettebb a kérdés. Reméljük, hogy a következő szekcióban négy előadónk kibontja ezt az összetettséget, és megmutatja, hogy hol tartunk nagyon örülök, hogy a biztos úr is említette, hiszen parlamentként szeretnénk lépést tartani azzal, hogy mit tesz a bizottság internetegysége. Ebben is nagy segítségünkre van ez a meghallgatás, hogy tájékoztatást kapjunk. Az első szakértői csoportot szólítom fel. Brittany Smith lesz az első előadónk. Kérem, hogy jöjjön ki a pódiumra. Be akartam mutatni, amiközben kijön, tehát kérem, hogy jöjjön ide Brittany Smith, Stefan Tüken, eh, Adrian Salmé, Alexander Ritzman, ők az első négy előadónk. Um, I'll introduce Brittany Smith, and she's coming up. Bemutatom Brittany Smith-t, miközben ér. Um, Brittany, are you ready? Yeah. Felkészült. Az első előadónk Brittany Smith, aki a Google-t képviseli, és elmondja, hogy a Google milyen kihívásokkal szembesül, akkor, amikor terrorista tartalmakra kell reagálnia, operatív kérdésekre, valamint elmondja, hogy vannak-e proaktív eh, válaszaik eh, a pozitív beszéd elősegítésében ezért örömmel várom, hogy mit mond mindenről, 10 percet kap erre. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a találkozóra. Nagyon fontos a téma. Nagyon örülünk annak, hogy betekintést nyújthatunk a munkánkról, legutóbbi fejleményekről és bejelentésekről, amelyek kiterjesztjük partnersége, partnerségeket um, nagyon aggaszt minket a világban elterjedő gyűlölet, különösen a terrorizmus és a szélsőséges erőszakosság. Szeretnénk megoldást nyújtani új módon, hogy megerősítjük felelősségünket, és át, áttekintjük és eltávolítjuk a, a szükséges tartalmakat, és megoldásokat nyújtunk. Ebben a megoldásban gyakran együttműködünk civil szervezetekkel és kormányokkal, hogy jobban megértsük a kérdést, és hogy miként tudunk segíteni. Rendszeresen találkozunk a világ vezetőivel, itt Brüsszelben is, ez pár éve folyik, hogy nyílt és konstruktív párbeszédet biztosíthassunk, új ötleteket hallhassunk ma. Szeretném bemutatni hogy hogyan tudunk reagálni az extrém tartalmakra. Van egy kétpontos stratégiánk, eh, az azonosítás és az eltávolítás, valamint támogatjuk a pozitív tartalmak eh, megjelenését. A technológia a gazdasági és oktatási területen nagyon fejlődött, egyre nagyobb tartalmakat eh, látunk elérni médiában, egyre több nyomtatvány jelenik, meg kiadvány, a tartalmak sokszínűségéről, egyre jobban hozzáfér e, a tévécsatornákhoz is. Ez azt jelenti, hogy az emberek e, egyre inkább alkotóként, művészekként tekintenek saját magukra, hiszen megjelenthetik e, alkotásaikat. A megosztás szabadsága azonban nem korlátlan. Mindenki felel azért a tartalmért, amit megolt, hiszen millió, emberek millióit éri el és a szolgáltatás használó emberek többsége legitim célokra használja, de sokan nem. És ezért a Google tartalompolitikát fejlesztett ki a hozzátartozó eszközökkel, közösségi modellt alkalmazunk, a felhasználóink jelezhetik a sértő tartalmakat. Hogyha ilyen bejelentés érkezik, akkor például YouTube-on egy, egy zászlógon megnyomásával jelezhetik a, e, azt, hogy az illető tartalom nem csak e, tartalmában, de konceptusában is sértő. Hogyha a csapataink ilyen videót találnak, amely megsérti az útmutatónkat, akkor azt azonnal eltávolítjuk. Null, zéró toleranciánk van a terrorista tartalmak eh, ellen, ezeket azonnal eltávolítjuk, például a Daesh számlákat, a toborzó videókat, olyan videókat, amelyek erőszakra szólítanak fel, és ezeket betiltjuk. Az ismert terrorista csoportok számláját azonnal letiltjuk, és azonnal tudjuk azonosítani azokat a tartalmakat, amelyeket a terrorizmust elősegítik. Ez 2008-ig vissza tudja ellenőrizni. 2015-ben 92 milliót tá, videót tá, tá, távolítottunk el. Gyorsan tudunk re- reagálni ezekre a tartalmakra, de meg kell jegyezni, hogy ez csak töredéke annak a tartalmaknak, amelyeket utolérünk. Mind, mindössze csak egy százaléka annak a tartalmaknak, amelyeket eltávolítottunk, nagyon-nagyon aktív közösségünk, amely figyelemmel kíséri a tartalmakat, a globális közösség naponta 200 ezer videót tekint át, és 9 millió ember figyel, figyel a YouTube videókat. Képzett csapataink vannak, mérnökökkel, akkor áttekintik a videókat nap, napi 24 órában, az év minden napján, minden időzónában eltávolítják a sértő tartalmakat, és korlátozzák azokat a tartalmakat, amely minden korosztály számára nem alkalmas. Ahogy terjedünk, úgy terjesztjük ki a, a politikáinkat. Emellett kidolgoztunk egy programot, amely fel, felhatalmaz fel, felhasználókat és civil szervezeteket, hogy tömegesen érik utól ezeket a videókat. Az, például a brit belügyminisztérium az egyik legaktívabb tagunk, ugyanúgy, ahogy az Europol is, és a RAN mozgalom. Ezeket a tartalmakat nem tudjuk, nem automatikusan távolítjuk el, a csapataink értékelik a videókat, mielőtt intézkednek, és azért, hogy a tartalmat megvédjék, oktatási, dokumentációs és művészeti célokra eltárolják. Rendszeresen ellenőrizzük a tartalmakat, és hogy megértsük annak a kontextusát, amelyben egy videót feltöltöttek, ez mind be, be, belejátszik a mi döntéshozatunkban megértjük, hogy nagyon sok ország nem igazán tud eh, belenyúlni ezekbe a tartalmakba, tehát kidolgoztatunk egy folyamat, amely a tartalmak blokkolására segít eh, eh, hozzá, olyan tartalmakét, amelyek a helyi értékeket sértik, ezt a Google-on keresztül el tudjuk távolítani, alaposan és gondosan megnézzük ezeknek a tartalmát. A kormányok kérésére bevetük a az úgynevezett transzparency átláthatósági jelentésünkbe az ő kéréseiket. Megmutatjuk, hogy az ő politikáik hogyan befolyásolják az internet használatokat. Számos módon kapunk ilyen eltávolítási kéréseket, bírósági felszólítás, nemzeti, helyi, kormányzati ügynökségektől érkező felszólítás, bírói felszólítás, és azért, hogy megfelelően értékeljük a kérést, ezt írásban kell megtenni a lehető legkonkrétabb módon, azért, hogy a tartalmat eh, áttekinthessük és, és törvényesen eltávolíthassuk. Az átláthatóság eh, további követelményeként a Google a GNI eh, tagja, egy olyan szervezeté, amely információkat és kommunikációs technológiát tekint át vannak e, e, tudósaink, beruházóink és emberjogi szakértőink, akik részt vesznek a munkákban. Nagyon keményen dolgozunk, hogy eltávolítsak a terrorpropagandát, de ugyanazokkal a kérdésekkel szembesülünk, ez pedig a tartalom terjesztése, ami miatt nagyon gyakorlatilag lehetetlen utolérni, ezért felül kell vizsgálni az eltávolítás jelentőségét, hiszen a, ter- a terroristák használják a, a kommunikációs technológiát, ezért kreatívan és együttműködően kell reagálnunk azért, hogy a terrorizmus ellen fellépjünk. Ezért a Google nagyon sokat beruház abba próbálunk beruházni, hogy kreatív és vonzó tartalmakat nyújtsunk, amely egészséges párbeszédet, empátiát, toleranciát, igazságot, megértést segít elő, és felveszi a harcot a gyűlölet és a félelem ellen. Azt akarjuk, hogy az emberek reményteljes tartalmakat találjanak az interneten, nem csak károsakat. A Google um, hét gyűlöletbeszéddel foglalkozó e-, eseménynek adott otthont, több száz civil szervezet vett ebben részt, eh, foglalkoztunk tartalomteremtéssel, eh, legjobb gyakorlatokkal, gyakorlatokkal, és segítettünk ezeknek a csoportnak eh, abban, hogy vonzott tartalmakat tudjanak előállítani. Idén egy hálózatot akarunk kiépíteni a YouTube-on keresztül, és pozitív társadalmi üzeneteket akarunk közvetíteni. A YouTube Creators for Change, ez lesz a globális programunknak a neve, olyan szereplőkkel, akik szociális változást szeretnének elérni. Mivel a tizenévesek 70%-a azt gondolja, hogy a YouTube önmagában kultúrát teremt, Szeretnénk a nagyköveteinket megtalálni, akik felhívják a figyelmet a társadalmi kérdésekre, és produktív párbeszédet segítenek elő a témákról, az általuk létrehozott videókkal, az idegengyűlölet, a szélsőségesség, a gyűlöletbeszéd ellen, a tolerancia növelése érdekében. Ezek az alkotók pozitív társadalmi változást próbálnak elérni globális szinten. Az első YouTube csúcs 150 ilyen alkotót hozott össze, Eh, YouTube eh, hely, helyszínünkön Londonban, szeptemberben. Eh, számos workshopon vettek részt, és arra, arra készítettük fel ezeket a nagyköveteket, hogy ösztöndiek segítségével vegyenek részt a programban, valamint létrehoztunk egy kétmillió millió dolláros jótékonysági alapot az innovatív megoldások elősegítésére érdekében, amelyek az integrációt, a kultúrán átnyúló megértést segíti elő. A kampány részeként Franciaországban egy száz napos utat tettünk, YouTube alkotókkal számos városba eljutottunk, és elmutattuk nekik, hogy milyen videókat alkothatnak. 200 videó jött már létre, a, a jelzett kettős kereszt meg is találják önöktől szeretnénk találni, szeretnénk a visszajelzést hallni önöktől, és szeretnénk tudni, hogy hogyan tudunk még jobban, még jobb partnerei lenni önöknek eh, munkájukban, nem ülünk a babérjunkon, továbbra is folytatjuk az extrém tartalmak eltávolítását, az extremizmus elleni harcot, és szeretnénk a partnerségünket kiterjeszteni önökre és mindenkire, aki ezzel foglalkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon remélem, hogy lesznek majd kérdések és akkor elemezhetjük ezeket a különböző fellépéseket, amelyekről szólt a beszámolója. Köszönöm szépen még egyszer. Stefan Dugan következik, aki az új Európai Uniós internetközvetítő egység vezetője az Európol részéről. Valóban meg kell néznünk, hogy mi történik konkrétan a radikalizáció témájában, meg is adom önnek a szót kb. 10 percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nagyon fontos eseményre. A legfontosabb fellépeseinkről szeretnék szólni, és arról, hogy az online radikalizációval szemben hogyan vesszük fel a harcot, illetve milyen jövőbeli tendenciákat látunk. Látjuk, hogy milyen támadás sorozat volt Európában. Ez nagyon jól felhívja a figyelmet az internet alapú kommunikáció elterjedésére. Ezt ugye kihasználják a terrorista csoportok. A szabadság területét a radikalizáció katalizátorává változtatják. És amikor a szabadság területéről, helyről beszélek, akkor az internetre gondolok. Miért nem egyszerű az internet definíciója? A mi értékeink alapján ez egy közjónak számít, az alapvető elveinket, a vélemény és gondolat, szabad, gondolatnyilvánítás szabadságát érvényesítheti. Az internetet tehát így definiáljuk, mások szemszögéből azonban az internet teljesen másképpen definiálódik. Erről olvashatnak itt egy terrorista csoport részéről. Az internet itt egy online harctérnek nyilván, az harcérnek nyilvánítják, és ezzel a terrorizmusra ösztönzik az embereket. A Daesh egyre inkább elterjed, illetve meg magához ragadja a internetet, és ezzel megpróbálja befolyásolni a fiatalokat. Nagyon pontosan kialakított stratégiát használnak, itt ideológiát találunk, marketinget, illetve megpróbálják magukhoz vonzani a fiatalokat. Egy rövid videót szeretnék bemutatni példaként. Ez azt jelenti, hogy a, leg, a fiatalok szívét, lelkét próbálják megszólítani, megpróbálják megváltoztatni a fiatal muszlimok imázsát. Az áldozatból a, a hős és próbálják őket átalakítani, és a kalifátus szolgálatába állítani, amely társadalmi szolgáltatásokat nyújt. Ezáltal az erőszakot igazolják. A brutális videók félelmet keltenek, és ezt többnyelvű propaganda segítségével terjeszték, illetve a különböző harcosokat is megszólaltatják saját anyanyelvükön. Így pedig fölhívják a muszlimok figyelmét arra, hogy a kalifátus szolgálatába álljanak, és a Daesh ezt kötelezettségüknek, feladatuknak nevezi meg. Ez egy jól kigondolt kommunikációs stratégia, szélsőséges ideológiákat alkalmaznak, és így próbálják magukhoz ragadni a digitális generációt. Azt is nagyon jól láttuk, hogy a szociális média platformokat kihasználják, felhasználják ezek a csoportok, és, a, és propagandát, propagandává változtatják a gyilkosságokat. a támogatók, illetve a szimpatizánsok közösségére építenek. A dzsihadista csoportok nagyon pontosan látják, szofisztikált módon értelmezik a szociális média alkalmazását. Több platformon átosztják meg videóikat, és megosztják ezeket a tartalmakat a közösségen belül. Úgy terjed ez, mint egy vírus, óriási kihívás jelent minden ellenlépés eredményességének tekintetében. Egy koordinált európai válaszra van tehát szükség. Az Európai Uniónak feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy az internet közjó marad, tiszteletben tartva a szólás és véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a gyűlöletre keltő tartalmakat betiltsák ezért azt kérjük, hogy megfelelő mandátumot kapjunk, és feladatunk az, hogy az erőszakos tartalmak, illetve terrorista tartalmak korlátozására kerüljenek az interneten. This political guidance and it's and close. Politikai iránymutatást adunk tehát, együttműködve a tagállamokkal és a bizottságokkal, az Európai Bizottsággal, és így létrejött az Európai Unió internetközvetítő egysége az Európolon belül. Nagyon összetett a feladat, és ehhez egy multidisziplinárius egység létrehozására volt szükség, különböző készségek felhasználásával és különböző szakterületeken dolgozó szakértők alkalmazásával, fordítók, számítástechnikai szakemberek, illetve terrorizmus szakértők részvételével. Stratégiai feladatunk az, hogy hidat verjünk a megelőzés és a vizsgálat között. Prioritás csoportokra összpontosítunk az Európai Uniós mandátum alapján a Daesh, az Al-Qaeda a legfontosabb csoportok, amelyekre munkánk összpontosít. A megközelítés tehát kettős. Egyrészt ez az egység arra a propagandára összpontosít, amely, amely egy-egy támadást követően megjelenik az interneten tehát itt különböző videók megjelenésére gondolok, vagy pedig a tartalomra összpontosítunk, ahol a legnagyobb online propaganda ellen veszük fel a harcot. Illetve azonosítjuk a szimpatizánsok hálózatát, és megnézzük, hogy hogyan terjed ez a tartalom az interneten. Ezen stratégia alapján próbáljuk feltárni ezeket a különböző platformokat, megnézve az elérhetőséget, illetve az, hogy milyen hatást fejtenek ki. Tehát ez egy kézi vezérlésű program, minden Minden egyes üzenetet, illetve tartalmat analizálunk az Európol mandátumának fényében. Próbáljuk az online hozzáférést korlátozni ezt pedig a közvetítési szereppel végezzük. Ez azt jelenti, hogy megjelenik egy-egy tartalom az a interneten, amely potenciálisan veszélyt jelenthet, és a cégek döntik el önkéntesen, hogy ezt a tartalmat biztosítják-e, megjelentetik -e az interneten, vagy sem. A 16, 16 hónapon át történő tevékenységünk keretében több mint 17 ezer internetes tartalmat elemeztünk, több mint 91 platformot és 11 különböző nyelven végeztük el ezt a munkát. Az esetek 87%-ában úgy döntöttünk, hogy a tartalmat betiltjuk az interneten, tehát kivonjuk. Ha pedig a jövőre gondolunk, akkor látjuk, hogy a terrorizmus az egyik legnagyobb veszély, amely az Európai Uniót fenyegeti. Növekedik az internetes propaganda, amely európai ö, közönséget céloz. Odafigyelünk arra, hogy új platformok jelennek meg, illetve egyre több platform közül válogathatnak ezek a szervezetek, a, a dzsihadisták online megjelenését nyomon követjük, illetve olyan tevékenységekre összpontosítunk, amely, amelynek tartalma veszélyt jelent Európa számára, vagy fenyegeti Európát. És természetesen oda kell figyelni a technológiai képességre, illetve szaktudásra is. Feladatunk az, hogy innovatív megoldást találjunk, és megfelelően reagáljunk ezekre a veszélyekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és állok rendelkezésükre, amennyiben kérdésük van. Köszönöm szépen, minden bizonyal lesznek majd érdekes kérdések. Most pedig áttérünk arra, hogy milyen alapjogi vonatkozásai vannak mindannak, amit a Europol és a Google részéről hallhattunk. Ezen kérdés megválaszolására jött el Adrien Charmé, és ő vizsgálja meg ezt a kényes egyensúlyt az alapvető jogok, illetve az internetes tartalmak eltávolítása között. M'avoir invité à venir parler. Euh, en tant que représentant d'une association de défense des droits fondamentaux, je... Köszönöm szépen. Kritikusan fogom vizsgálni az Európai Uniós jogszabályok hatását, illetve az Európai Uniós politikát ebben a témában. Egy francia szervezetet képviselek, és ez azt jelenti, hogy több éves tapasztalatra tekintünk vissza a terrorizmus elleni harc, illetve az annál radikalizáció elleni harc területén. Mintegy 2014 óta dolgozunk ezen a területen. Egyrészt az internetes tartalmak blokkolása a feladatunk, de felügyelet, monitoring is a feladataink közé tartozik, és az alapvető emberi jogok fenntartása is. Digen úr nagyon jól megvilágította az, hogy a dzsihadisták számára az internet harctér, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezen a harctéren civil polgárok vannak, nem csak hogy ártatlanok, hanem olyanok is, akiket nem érint az eredendő konfliktus. Tehát bármilyen internet használóról legyen szó. A radikalizáció elleni harc keretében a cenzúra az első lépés, és ez a szociális médiákat érinti. A jelenlegi jogi keret érinti a Google, Facebook, Twitter és más platformokat, és feladatuk az, hogy visszavonjanak bizonyos tartalmakat, hogyha ezek illegálisak, és hogyha ez, erre bejelentés érkezett. De ez azt is jelenti, hogy jogi szempontból nagyon is penge élen mozgunk, hiszen a terrorizmus fogalma sem definiált, vagy legalábbis nem pontosan. Erről nem, erről ezzel kapcsolatban nem azt akarom mondani, hogy a dzsihadizmust igazolni lehetne, de mégis itt fogalmi problémák vannak. Aztán a terrorizmus, a dzsihadizmus fogalma ugye nagyon homályos, és a radikalizáció fogalma is, valamint a propaganda fogalma, ennek a definiálás is rendkívül szubjektív, különböző politikai nézetek érvényesülhetnek. Tehát megvan annak a kockázata, hogy amennyiben egy tartalmat cenzúrázunk, bezárunk, akkor valós káoszt alakíthatunk ki, Aztán nagyon fontos az, hogy bizonyos esetekben bezárhatunk olyan tartalmakat is, amelyeket például újságírók működtetnek, és itt újságírók vagy elemzők. És elképzelhető, hogy nagyon nagy nyomást gyakorolhatunk ezekre a személyekre, tehát ez is, ez is mindenképpen problémát jelent. oda kell figyelnünk arra, hogy a propaganda hogyan terjed el, akkor is, hogyha a szociális médiák hozzáférését, hozzáférését korlátozzuk. Mennyibe is kerül, akármennyibe is kerüljön ez, nagyon fontos, hogy megfelelően korrigáljuk a jogi kereteket annak érdekében, hogy megfelelő döntéseket hozhassunk, és a radikális propaganda ellen felvegyük a harcot. Fontosnak tartjuk, hogy igazságügyi választ adjunk, és ne hagyjuk, hogy a politikai nyomás áldozatai legyünk. Sokszor ugye a cenzúra a megoldás, de véleményünk szerint az igazságszolgáltatási, jogszolgáltatási válasz sokkal pontosabb és hatékonyabb lehet, és itt a különböző hírszerzés és rendőri szolgálatok részvétele is fontos. Úgy dönthetünk, hogy hogy esetleg figyelemmel követjük az egyes online platformokat, ezzel szolgáltatva információt a különböző rendőri szerveknek. Tehát néha jobb, hogyha nyitva marad egy-egy tartalom, és nem éri cenzúra. Sajnos nagyon sokszor visszaélésekre kerül sor a cenzúra esetében, és nagyon fontos a megfelelő szabadságjogok érvényesítése, gondolok itt az információ és a vélemény nyilvánítás szabadságára. en euh, Ki euh, határozza meg azokat a célkitűzéseket, amelyek túlmenek a jogon aztán ott van a hozzáférés blokkolásának kérdése. Ezt elfogadták Franciaországban 2014. novemberében, és az volt az elképzelés, hogy az európai direktívet, irányelvet terjesszék ki, rendőrségi vagy belügyminisztériumi kérésre honnapokat lehet blokkolni, ez a lényeg ennek. Keresőmotorok pedig nem irányítanak ezekre az oldalakra. Ha ezekre az illegális oldalakra próbálunk belépni, akkor az Információs Minisztérium honlapjára jutunk, amely feljegyzi az IP címét a belépni kívánó gépnek. Nincsen listája ezeknek a zárolt oldalaknak, Eh, administratív bírói döntés kell ahhoz, hogy eh, eldönthessék, hogy vajon igazolható e egy eh, oldal blokkolása, zárolása. Ez az intézkedés nem helytálló az internet realitását ismerve. Nincsenek olyan websájtok, amelyek kizárólag dzsihád propagandának szentelnek. Franciaországban 50 ilyen oldalt zárolt a belügyminisztérium vagy a kormány, ami apróság szemben azzal az extrém tartalommal, amely elérhető. Ezek a zárlások nagyon durva eszközök, és nagyon sok minden ki, kicsúszhat a megfigyelőhálón. Egy hónappal ezelőtt Franciaországban, Orániában, bocsánat, Orange az internetszolgáltató elkövette azt a hibát, hogy a, egy, egy egész reggelre blokkolta a Google-t és a Wikipédiát, azokat a hon és az állampolgárok számára erre nagyon nehéz re, erre reagálni. Ez cenzúrához vezet eh, a bíróságok bevonása nélkül, és ki az, aki belegondolhat, hogy milyen demokratikus választ adhatnak ezekre a kockázatokra. Végül azt szeretném elmondani, hogy a terrorista websájtokra való belépés, büntetés, büntetése, kriminalizációja régen képző vitatárgya Franciaországban. ban az alaptörvénybe is bekerült, a bal oldal kérésére, de ehhez átfogó internet ellenőrzésem van szükség, hogyha megvalósítják helyesen. Ma egyelőre arra használják, hogy egyéneket tartóztassanak le, akiket bizonyíték nélkül veszélyesnek, radikálisnak tartanak. 20 ilyen emberről volt szó, akit a jogszabály értelmében börtönbe zártak. és nem tudjuk, hogy mit tehetünk azokkal az állítólag radikalizált személyekkel, akiket letartóztattak, hiszen előfeltételezi a szándékot, hogyha valaki belép egy oldal, oldal, akkor rögtön terrorista, jelentheti azt is, hogy rossz helyre kattintottak, rossz helyre kattintott valaki, hiszen az honlapokat nem jó klasszifikálták. Franciaországban az egyik dokumentációs oldal, amelyet jó, ö, ö, egyetem tart fent, ezt is terroristának minősítették, egy ö, tudományos oldal volt, és le is zárták. Ez a harc legitim, de egyre több cenzúrát, felügyeletet igényel valós elemzés nélkül arról, hogy ez miként befolyásolja az alapvető jogokat. A terrorizmus irányelvet meg kell vitatni, ezért eh, az európai demokráciát jelentősen befolyásolhatja ez. Befejezésképp a szervezetemnél kezdeményezéseket tettünk a cenzúra törvényt illetően, és ezt elviszük az Európai Bíróság elé, de az hosszú időt igényel. Ezért javasoltuk az Európai Parlamentnek, hogy a narratíva felszámolására koncentráljon és próbáljon egy egyensúlyt teremteni az emberi jogok te területén, és elsősorban az okokra kell koncentrálnunk, amely a dzsihád terrorizmust vonzóval teszi. Köszönöm szépen, Alexander Litzman következik most a Rantól, aki a, a kommunikációs munkacsoport vezetője. Nemrégében Washingtonba járt, és ott hallottam az ő előadását ő próbálja összefoglalni azt, hogy milyen feladat az online felügyelet, és hogyan lehet ezt eh, kezelni. Nagyon örülnénk némi betekintésnek a rád véleményéről. Önél szó, parancsoljon 10 percben. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást, hogy megoszthassak önökkel bizonyos ismereteket a radikalizálódással kapcsolatos tudatosság növelő hálózatról. Először azonban röviden arról szeretnék beszélni, hogy az Európa, Európai Demokrácia Alapítvány igazgatójaként azért dolgozunk, hogy az európai hangokat felé erősítsük a kritikus közösségekben egy szabad és biztonságos Európa érdekében. Tanároknak egy iránymutatást készítettünk a radikalizálódás megelőzése érdekében, a kapacitásépítést támogatjuk a menekültek körében, és a jogi szakértőknek is támogatást nyújtunk a sikeres meggyőző kontra narratíva érdekében. Kérem, hogy a az elejére térjünk vissza, a prezentáció elejére, hiszen itt kezdődik a RAN hálózat ismertetése. Ez egy hálózat, amely a jogi szakértőket tömöríti Európa szerte. Olyanokkal foglalkozunk, akik már radikalizálódtak, vagy akik hajlamosak a radikalizálódásra. A civil társadalom képviselői helyi hatóságok, képviselői, egészségügyi dolgozók is vannak a hálózatban, tehát mindenféle szakmai hátterű egyének. A RAN munkacsoportok az élvonalban dolgozó szakértőket tömörítik, megosztják egymással a tapasztalataikat, társ értékelik ezeket a bevált gyakorlatokat, és ez egy platform a politikai döntéshozók és a kutatók számára is. Láthatják a képernyőn, hogy a RAN hálózat hozzáférhető az interneten, itt a különböző gyakorlatokról, bevált gyakorlatokról olvashatnak, olyanokról, amelyeket bizonyos helyi kontextusokban alkalmazni lehet. Nehéz egyik országról egy másikra átvetíteni a tapasztalatokat, a bevált gyakorlatokat. Ez nehéz munkát jelent, de a RAN hálózat pontosan ezt végzi, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az korábban említett kontextusban. Kommunikációs narratíva kulcsfontosságú, hogy fellépjünk a terrorizmussal szemben. A terrorista csoportok kihasználják a technológia nyújtotta lehetőségeket, hogy embereket toborozzanak. Erről hallhattunk más kollégák részéről. A kommunikációval és narratívával foglalkozó munkacsoport az on és offline kommunikációval foglalkozik vagy pozitív alternatívát nyújt, vagy olyan narratívára összpontosítunk, amely vagy pozitív példákat nyújt, vagy ellen narratívát. A munkacsoport a narratívákat összegyűjti, a célközösséget, a különböző üzeneteket, illetve ezek terjesztésének módját. Az a célunk ezzel, hogy támogassuk a civil társadalmat, hogy az említett alternatívát, kontranarratívát hatékonyabban tudjuk terjeszteni. Joggal kérdezhetik, hogy az alternatíva, illetve a kontranarratíva valóban működik-e. Engedjék meg, hogy először kifejtsem, hogy a propaganda maga hogyan működik. Mindannyian egyfajta kommunikációs buborékban élünk, és gyakorlatilag immunisak vagyunk a külvilágból érkező információk iránt, amelyek a nézeténket megváltoztatnak, de ha valaki krízisben él, akkor támogatást keres, iránymutatást, és a propaganda éppen ezért eredményes lehet, ha az emberek kíváncsiak, szeretnék tudni, hogy mi van még a világban, vagy kételjeik vannak, meginog a hitük, és éppen ezért az alternatív és kontra-narratíva működhet, amennyiben célirányos, és egyértelműen meg van határozva a közönség, vannak, akik kíváncsiak a terrorista narratívára azért, mert ez a médiában elterjedt, vagy mert a fő kihívásnak minősítik ebben az évszázadban, vagy vannak emberek, akik kételkednek arra vonatkozóan, hogy az elterjedt nézetek rájuk is érvényesek-e. Ha valaki a Facebookon vagy egy másik platformon van is tetszik neki valaki, kap egy, kap egy üzenetet, társalgásba bocsátkozik valakivel, így kezdik a rossz emberek megközelíteni az egyént. Nekünk ugyanezt kell tennünk, csak a másik irányba. A kampányok rámutatnak az ellentmondásokra, a téves nézetekre, amelyek befolyásolják az ember gondolkodását, és ez a változás első lépése pozitív követendő példák nyújtása egy más irányba terelheti az egyént, és a digitális beavatkozás, például az internetes szociális munka egy fontos további lépés lehet. Először ugye figyelmet kell kapnia az egyénnek, és értékelni kell azt is, hogy a kampány, illetve a fellépés elérte valamilyen hatást. Összefoglásképpen valóban a kontranarratíva, az alternatív narratíva működhet, hogyha megfelelő módon végzik. Melyek a következő lépések? Mi lenne a további teendő? A civil társadalmat, főleg a kis civil szervezeteket, vagy az elkötelezett egyéneket támogatnunk kellene. Demokratikus, Európa párti, hálózat által. Itt lehet szó különböző civil szervezetekről, vagy molenbéki egyének, akiknek van egy iPadjük, és akik valamilyen érzelmi szinten kapcsolatba léphetnek az egyénekkel. Az a szerepünk, hogy a képzést, a kapacitásépítést támogassuk, biztosítsuk a finanszírozáshoz való hozzáférést, de a kormányzatoknak közvetlenül ebbe a munkába nem kellene bekapcsolódniuk. Ebben a kontextusban fontos az átlátható átvilágítás, hogyan választjuk ki a megfelelő partnereket, meg kell győződnünk arról, hogy valóban pluralisztikus, liberális demokrácia modellt kívánnak terjeszteni, megfelelően kell kiválasztanunk a jó gyakorlatokat is, amelyeket egy későbbi szakaszban ösztönzünk. King biztos említette az internetes platformot, valamint a civil társadalmat támogató programokat. Ezek egy ilyen lehetőségként léphetnek fel, hogy az aktivistákat támogassuk, illetve bevonjuk a, az állampolgárokat, akik az európai értékeket kívánják terjeszteni. Az erőszakos szélsőségesség megelőzése, az ellenálló képesség növelése egy puha intézkedésnek minősül, ugyanakkor ezzel komoly eredményeket lehet elérni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy egy határozott kiválasztási, átvilágítási program fontos. A helyi közösségekben a megfelelő embereket kell támogatnunk, akik megközelíthetik a fiatalokat. Azt mondják, hogy a szalafistákat nem lenne szabad támogatni. Ugyanaz az ideológia, vannak akik erőszakosan közelítik meg ezt az ideológiát, mások nem. Ugyanez elmondható a szélső jobboldalról is, vannak szélső jobboldali pártok, amelyek a neonácik deradikalizációja támogató programokból kapnak támogatást. Szerintünk olyan személyeket és programokat kellene támogatnunk, akik a sokszínű liberális Európát képviselik. A civil szervezeteknek könnyebb hozzáférés kell biztosítani a finanszírozáshoz, ez kulcsfontosságú. Olyan személyek, akik akik, akik nem tudják ezt a feladatot ellátni, támogatást kell kapjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk a képviselőket, akik szeretnének kérdéseket feltenni. Először Anna Gomes, az árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen. Dügen urat szeretném kérdezni, illetve Ritzman urat, vajon ha azt gondolják, hogy a kormány intézkedései, abili törekvései, hogy az ellenpropagandát, az ellennarratívát eh, elviszi a eh, alapvető szervezetekhez, mert ahogy mondták, nem nyerhetjük meg a csatát anélkül, hogy az aktivistákat bevonnánk. És lehet, hogy a muszlim közösséghez kell, kinyúj, kell kinyújtanunk a kezünket. E-, ezek nélkül nem tudjuk meg, megnyerni a harcot, vagy azok nélkül, az emberek nélkül, akik eh, akiket a szélsőjobb propaganda ér el. Szerintem nem történt elegendő dolog, amit én látok. Ezek a programok nagyon későn nagy jöttek, nagyon kevés van belőlük, e, és nem is a legjobb gyakorlatokat terjesztik, hanem kifejezetten rosszakat. Bár látunk jókat is. Nem tudom elképzelni, hogy e, nem, lehet -e, nem lehetne ezt a helyi hatóságok, a önkormányzatok, az iskolák, családok bevonása nélkül elvégezni a családok alapvető szerepet játszanak a radikalizálódás megelőzésében. Hány európai várost vontak be, ahol jelentős bevándorló közösség, muzlim közösség van, és ahol ilyen program beindult. Van még egy kérdés, amely mindenek a középpontjában áll, hiszen a kirekesztés politikája, a megszorítások nagyon sok országban kirekesztéshez vezettek, ezért mi tápláljuk? Különösen Eh, a migráns közösségek esetében mi tápláljuk a radikalizációt. Hogyan foglalkozhatunk a kiváltó okokkal, ha mi tesszük ezt? Különösen ma, például ezzel a menekült áradattal egyáltalán nem értek abban, hogy ez egy nagy veszély, de az a tény, hogy a kormányok nem foglalkoznak a menekültek megfelelő elhelyezésével, és különösen a kiskorúak esetében, akik mindenféle bűnszervezetek áldozatával válhatnak, ez elfogadhatatlan. Nem hivatkozhatnak a biztonságra akkor, hogyha nem foglalkoztak a problémával, a menekültek problémájával. Ez azt jelenti, hogy rengeteg újonnan érkezőt áttak át a bűnözők kezébe, ideértve a terroristákét és szélsőségesekét. Köszönöm szépen, Anna! A felszólalókat kérdezem, hogy mi az ő elképzelésük a probléma nagyságáról, és mi a véleményük arra, hogy mm, milyen megoldást lehet találni, és milyen szintű megoldást kell nyújtani. Például az EU internetes egysége vajon e, eltalálja a probléma nagy méretét? Nyilván er, er, erről nem tud sok részletet elmondani. E, mi a helyzet a google és a RAN hálózattal? Hiszen ez nem ér véget, de valami perspektívát e, kéne kapnunk. Én magam szeretném, hogyha nem kicsinyelnék le az, a problémát, de szeretném azt, azt, meg azt hallani, hogy önöknek mi a véleményük. López Aguilar úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Én az első kérdés előtt Brittany Smithnek ti, intézem. Ön elmondta, hogy a Google milyen megoldásokat fogadott el. Azt szeretném tudni, hogy az ön tapasztalata szerint milyen hozzáadott értéket teremt európai mértékben ez. Egyfelől, amikor arra hivatkozunk, hogy milyen mértékben uralja ez az internetet, az internet óriásiról, óriásiairól beszélünk, és ebben az első a Google amikor egy, eszkö, egy netes eszköz gyűlöletre szít, akkor mit tud a Google tenni? Az ön tapasztalata szerint mi a hozzáadott érték, amely bizt, így módon biztosítható az európai oly módon, hogy európai mértékűvé teszük a problémát az európai intézmények által, európai válasz révén, hiszen elérhetetlen a tagállamok számára, a nemzetállamok számára, vajon európai mértékben elérhető-e a probléma, kezelhető-e a probléma? Jelent ez valamit a gyakorlati szempontból, hogy európai megoldást keresünk ilyen hatalmas probléma ellen? És Ritzman úrnak pedig az a kérdésem, hogy Mi nagy intenzitású erőszakról beszélünk az internetre, az erre való fel, erőúszításról, például a dzsihadizmus, a radikalizáció, amely mindenhol jelen van. De van alacsony intenzitású erőszak is. Nem csak szocializáljuk az erőszakot, például a börtönrendszerekben, vagy az interneten a gyűlöletbeszéd által? Mi a helyzet az alacsony intenzitású erőszakkal? Például a sportvilágában egyre több erőszakos eseményt látunk a sporteseményeken és ünnepeken. Rengeteg drukkolóklub, drukkerklub utálja egymást, és erőszakosan lép fel e, egymás e, ellen. Ezt pedig besöpörjük a szőnyeg alá. Iskolai ö, e, csapatok, gengek, ö, ők is alacsony intenzitású erőszakot követnek, ezt, ezt is látjuk az interneten. Önök ö, elemzései szerint vajon az önök által elérhető elemek által hogyan lehet az alacsony intenzitású erőszakot kezelni, és hogyan vezet az magas intenzitású erőszakhoz. Köszönöm először is. Nagyon örülök annak, hogy különféle szereplők együttműködnek az extrémizmus elleni harcban, de konkrét kérdéseket várok. Smith asszonytól, a Google-nál elmondta, hogy oldalakat keresnek, ismert termozista szervezetek oldalait. Az egyik kérdésem tehát az lenne, hogy honnan származik az információ ezekről a szervezetekről és személyekről, és másfelől úgy értettem, hogy önök blokkolják ezeket az oldalakat, lehet, hogy rosszul értettem. Hogyha valóban ez történik, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy miért blokkolják, és miért nem törölik törlik azokat az oldalakat. Másik kérdés ebben az összefüggésben említette saját politikájukat, és azt, hogy olyan dolgokkal foglalkoznak, amely ezeknek nem felel meg. A terrorizmuson túl tudna néhány példát adni arra, hogy miről szól ez a politika és mit tesznek, mert én azt szeretném látni, hogy az a tartalom, amely illegális vagy jogtalan, azt töröljék. És nem támogatom a nem szép tartalmak törlését, amelyek azonban nem törvénytelenek, hiszen azokon az oldalokon nem helyes csak törölni ezeket, hanem demokratikus eh, vitára van szükség. Ezek után Litvan úrhoz fordulnék, hiszen úgy értettem, hogy eh, a gyűlöletbeszéd elleni harcban és a radikalizáció megelőzésében az a szükségszerű, hogy e, megtalál, megtanuljuk, hogy ez kinek mit jelent. Egy alapvető dolog az, hogy e, meghallgassuk az embereket még akkor is, hogyha nem tetszik az, amit mondanak, és csak akkor próbáljuk meg beazonosítani, hogy honnan származik az, amit mondanak. Van egy összefüggés a között, hogy mit tehetünk az iskolában, és mit tehetünk a közösségi médiában akkor, amikor dolgok ellensúlyozásáról van szó. Az utolsó kérdésem pedig Semmi úrhoz, Semmi asszony szól, szól, aki néhány eml- példát említett, olyan oldalakat, amelyek elősegítik, támogatják a terrorizmus. Történik valami olyasmi, hogy e, ha ilyen oldalakra rálépek, akkor a szankcionálhatják? És ezt azért kérdezem, mert nagyon sok ember, aki fiatalokkal foglalkozik, számukra szükséges, hogy megnézzék, hogy mi található ezeken az oldalakon, hogy tudják, hogy a fiatalok mit, mivel szembesülnek. És ezért erre azért utalok, mert voltak példák terroristák listájáról, ahol olyan embereket tartóztattak rá, akik nem terroristák, ezért nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Ezzel most abba is hagyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Brigitta és Dupré eh, Gerard parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szépen asszonyhoz hasonlóan én is üdvözlöm azt, hogy egy ilyen nehéz kérdéssel foglalkozunk, illetve azt is, ahogyan foglalkozunk vele, hiszen itt megfelelő egyensúlyt találunk a védelem és a szólásszabadság között, valamint ö, szem előtt tartjuk a megelőzést. Sajnálta veszem tudomásul, hogy a bizottság közben elhagyta a meghallgatásunkat. Nos, nem tudom, van-e még itt valaki a bizottságtól? A biztos úr az előbb még itt volt, elnök. Igen, a biztos úr itt volt, de sajnos most már el kellett, hogy menjen. Hát én följegyzem a hozzászólásokat, és majd továbbítom a biztos úrnak. A biztos szinte, szinte soha nem tud végig ott maradni egy meghallgatáson. Döpré úr. Hogyha megengedi, akkor egy pár kérdést fogalmaznék meg Sármi asszony felé. Az előadását követően Hogyha jól értettem, akkor kritikával illeti azt a tényt, hogy Franciaországban vagy máshol konkrét jogszabályok hatásköre alá tartoznak bizonyos aspektusok. 2016-ban 230 ezer, kb. 230 ezer tartalmat zártak le. Miről van itt pontosan szó? Arról, hogy ennyi esetet vizsgáltak, ennyi esetben jártak el? Aztán Aztán, ami a, az internetes oldalak látogatását, illetve az ezzel kapcsolatos kriminalizációt illeti. Például, hogyha pedofil pornográf oldalak, oldalakra látogat el valaki, azt is büntet, bünteti a törvény. És hogyha jól tudom, ez nagy mértékben visszavetette az ilyen jellegű tevékenységet. Egyetlen egy esetben merült fel az, hogy ártatlan embert ért büntetés. Nem gondolja, hogy akkor ez hatékony lépés lehetne a radikalizáció elleni harcon, harc tekintetében? Aztán feltételezi azt, hogy az általunk kért intézkedések bizonyos mértékben önként, önkényes fellépések, és ennek áldozatai is lesznek. De hát itt a terrorizmusnak vannak áldozatai. Azt próbáljuk megelőzni, hogy, hogy radikalizálódjanak az emberek, és a tettek mezeire lépjenek. amennyiben, amennyiben valakit potenciálisan veszélyesnek nyilvánítunk, és ez téves, akkor, akkor ezt orvosolni lehet, de sajnos jelenleg inkább az ellenkező, ellenkező az igaz. Ami pedig az online radikalizációt illeti, ebben a tekintetben a tapasztalataim azt mutatják, hogy igazából az internetes honlapok működtetői nem igazán veszik komolyan ezt a problémát, tehát nagyon fontos, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk. Szerintem a bizottság nak kérnie kell bizonyos dolgokat, olyan dolgokat is, amely esetleg nyilvánvalónak tűnik, és bizonyos, bizonyos fellépésekre kell őket ösztökélni. Én nem félnék egy ilyen fórumtól, azt hiszem, hogy az internet szolgáltatók nem lépnek elég gyorsan, nem osztják meg elég gyorsan egymással a gyógyakorlatot, erre kell őket ösztönözni, erre kell fölhívni a figyelmüket, hiszen ez szerintem nagyon nagy problémát jelent. Tehát itt a, az egyes honlapok bezárásával lehet őket fenyegetni, vagy pedig valamilyen ö, pénzbírsággal. és nagyon fontos, hogy amennyiben ö, nem megfelelő tartalom van egy honlapon, az nem maradhasson online. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy egy kicsit kritika, kritikus hangon kezdtem a hozzászólásomat. Köszönöm. Gerard Wimberg asszony következik. Köszönöm, elnök úr. És Szeretném megköszönni ezt a sok tájékoztatást, amit kaptunk. Elmondhatom, hogy nagyszerű, hogy mindent ellenőrzünk, ami felkerül a netre. Nagyon érdekes azt megnézni, hogy napi 24 órában évente 365 365 napon át ellenőrizzük. Azt szeretném meghallgatni, hogy hogyan dolgoznak a börtönökben ezzel a problémával. Van egy kérdésem. Mi a helyzet a mecsetekkel? Hogyan lehet a mecseteken belül meg a, megelőzni a radikalizációt? Hallottuk, hogy van némi együttműködés az imámokkal. Erről szeretnék többet hallani, hiszen a legtöbb radikalizáció ott történik. Hogyha újabb terrorcselekmény történik, hogyan lehet azt megtudni, hogy hol és mikor fog történni ez? Ez a legijesztőbb, hogy nem tudjuk előrejelezni. Svédországban van a legtöbb IS harcos, ISIS harcos. Ide sokan vissza is tértek a háború után. Sajnos ők a legfeszélyesebbek, akik valószínűleg nem lehet ö, a radikalizációjukat megszüntetni. Hogyan lehet ezeket utolérni, hogyan lehet ezeket büntetni, lehet -e tőlük elvenni állampolgárságot? Mi történik azokkal, akik gyilkoltak, erőszakoltak? Szerintem nem kéne magadni a jogot arra, hogy visszalépjenek a tagállamainkba. Végig meg kéne gondolni, hogy lehet elijeszteni ahhoz, hogy elijeszteni attól, hogy visszatérjenek súlyosabb büntetések veszélyétől félve. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Please. Grupini asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak. Ez egy nagyon fontos eszmecsere most. Szeretném megköszönni az információkat, a közösségi oldalak kapcsán a prezentációkban nem hallottam azt, hogy mit történik a számlák klónozásával. Hazámban, Romániában ez gyakran előfordul. Többen fordultak már hozzám jelezvén, hogy ez nem az én számlám, ezt klónozták. Éppen ezért egy adott és jóhiszemű felhasználó identitásával tesznek közzé üzeneteket, vagy megváltoztatják az illető üzeneteit. Én személy szerint panaszt tettem a Google-nál, de a Google nem válaszolt. Panaszt tettem olyan pornográf tartalmak miatt, amelyek az én honlapomon jelentek meg, de a Google nem tett ez ellen semmit. Elhangzott itt az, hogy általában a hálózatok befogadják, ezek a hálózatok toborozzák az olyan embereket, akik csalódottak, nekünk is meg kellene közelítenünk ezen személyeket, hogy boldogtalanságukból, boldogtalan helyzetükből kiragadjuk őket, és elkerüljük a radikalizálódásukat. Vannak erre vonatkozóan konkrét javaslatok, programok? Egy kolléga például az oktatást hangsúlyozta. Szerintem az óvodai oktatással lehetne ezt elkezdeni. A játékboltokban is nagyon sok fegyvert látunk, a filmek, a tévéműsorok is nagyon erőszakos tartalmúak, és mindez elősegítheti azt, hogy a fiatalok vagy a gyermekek rossz úton haladjanak. Vannak-e konkrét javaslataik azon túl, hogy hogyan lehet megoldani a társadalmi problémákat? Hogyan tudnánk ellensúlyozni a nagyon is profi módszereket, amelyekkel a terroristák magukhoz vonzák a még nem radikalizálódott fiatalokat. Vannak-e konkrét javaslataik? Elnök, köszönöm. Dáti, azt mondja az előadó kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, azért kértem szót, hogy támogassam Gerard Döpré hozzászólását, kollégám hozzászólását, akinek nagyon is érdemleges megjegyzései voltak. Engem is nagyon meglepett a Semmi asszony hozzászólása a Quadratur de Net részéről, hiszen itt nagyon fontos lépésekről van szó. A radikalizáció nem a cenzúráról szól, nem arról van szó, hogy legitim vagy nem legitim ez a harc, hanem a felelősségünkről szól. Hiszen itt nem a populáció vagy a demog, demog, demagógia ö, forró kockán. Én is találkoztam ilyen ö, radikalizálódó személyekkel, és ez bizony nagyon is sokkoló, és biztos, hogy egy adott pillanatban a tettek mezeire lépnek. Az esetek nagy, többség, nagy többségében az interneten radikalizálódtak ezek a személyek, tehát itt nem lehet egy mérlegre helyezni ezeket a megjegyzéseket. Aztán pedig a tartalom cenzúráját illeti, illetve a tartalom internetről való levételét jelenti, ez a fiatalok védelme érdekében történik. Ahogyan Depré úr is elmondta, a pedofiliával kapcsolatos fellépéseink sikeresek voltak, hatékonyan tudtunk föllépni, és büntetjük az ilyen illegális tartalmakat. 235 ezer Twitter számlát töröltek, itt ebben nem volt hiba. Egyetlen egy hibás tiltás sem volt, és ez az a, a hozzászólásomat. Sajnos a tanács és a bizottság sosincs jelen akkor, amikor, amikor itt lenne a helyük. És bizony a ügyi fellépés lehetőségét mindenképpen szem előtt kell tartani hiszen csak így lehet, így lehet megakadályozni a radikalizálódást, illetve azt, hogy valaki ezen a területen előre lépjen. Köszönöm szépen. Eh, I'm going to say something about about... Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is teljes mértékben egyetértek Dáti kollégával, amikor azt mondja, hogy a radikalizálódással szemben fel kell lépnünk, ennek az az oka, hogy ha valaki most a radikalizálódásról beszél, terrorizmusra gondolunk, de maga a szó nagyon eltérő jelentéssel bírhat. Tehát ha a radikalizálódásról beszélünk, de nem emeljük ki, hogy konkrétan a terrorizmussal hozzuk összefüggésbe, hossza, hosszú távon a cenzúra kontextusában is felhasználható, ezért kell körültekintően fogalmaznunk. Elnök, csak azt akartam mondani, hogy a kvadratűrdőnet képviselőjét, Birgit a hozzászólásod előtt azért hívtuk meg, hogy az alapjogi perspektívát is megvilágítsa, de hát asszonynak igaza van, amikor a radikalizálódás ellen erőszakhoz vezet, onnantól kezdve egyértelmű a képlet. Mi mindannyian demokraták vagyunk, és szólásszabadságot szeretnénk. Az önvédelem érdekében mondom, hogy meg akartuk ismerni a véleményét, hogy hol húzzák meg a határt. Egy pillanat múlva megadom önnek a szót, de ha megengedi, akkor sorrendben vesszük végig az előadókat, de minden bizonyal hallottam már ezt a kérdést korábban, hogy hol húzzák meg a határt. Brittany smith kezdeném. Sajnálom, hogy ebben a sorrendben kell haladnunk, de nincs sok időnk. A képviselők ugyanis akár 5 percet is igénybe vettek, de ez érthető, hiszen fontos kérdés ez a képviselők számára. Tehát ha megkérhetném önöket, hogy lényegre tören fogalmazzanak, azt hittem, hogy van egyfajta zsargon itt az Európai Unióban, de hát a Google ezen túl mutat. Kérem, hogy koncentráljanak a kérdésekre. Uh, the added value of European scale. Ami a hozzáadott értékről szól, lehet, hogy félreértettem a kérdést. Eh, keresenek meg e-mailben, hogy ezt tisztázhassuk. Az európai intézményekkel történő együttműködés nagyon hasznos és fontos is számunkra, hogy a hálózatokat képítsük a tagállamokban. Önmagunk csak ennyit tehetünk, támogatjuk ezeket a csoportokat, és ezzel kapcsolatban a parlament és a bizottsággal együtt ezek ezt. A bizottság nagyon hasznos volt, hiszen e, csoportokat hozott létre, akiket kiképeztünk, e, nagyon hasznos volt, kiterjesztettük a munkánkat több nyelvre, több országba. Ez a partnerség nagyon hasznos volt neki számára. Ami azt a kérdést illeti, hogy melyik külön, kül, külföldi terrorstával foglalkozunk. Mi amerikai vállalat vagyunk, ezért az amerikai külügyminisztérium listájából indulunk ki, és az a kérdés, hogy vajon blokkoljuk, vagy töröljük-e ezeket a számlákat, töröljük, hogyha ezeket azonosították. Teljes Google szinten ez, ez nem csak a YouTube csatornán töröljük ezeket, hanem mindenhonnan az egész Google világból, amely nagyon súlyos intézkedés. Google termékkel nem lehet ezeket az oldalakat megtalálni, és amikor rések vannak, ott nagyon szívesen tárgyalunk a rendőrséggel, hogy megértsük az aggodalmakat, és hogy mi, valójában mi történik. Nagyon sokat beszéltünk az extremizmusról és a terrorizmusról. Vannak politikáink, amelyekkel a pornográfiát, a spam, a spamet, a gyűlöletbeszéd, a grafikus tartalmakat tudjuk megcélozni. Erről is szívesen tudok beszélni. Az utolsó dolog, amiről szólni akarok, az, az, az a gondolat, ami lehet új, tevékenység, új tevékenység számunkra, de nagyon komolyan veszük már hosszú ideje. Van egy keresőmotorunk a terrorista anyagok iránt, ez az eszköz 2006 óta működik, ezért nagyon örülök annak, hogyha sikerül fokozott együttműködést kialakítani a szervezeteket, de ezt nagyon komoly, komolyan akarjuk venni. Szeretnénk ezt a hálózatot bővíteni, ö, hiszen nem fog elmúlni a terrorizmus. A válaszadásunkat folyamatosan alakítanunk kell, ezért nagyon szívesen együttműködünk az itt jelenlevőkkel, önökkel, azért, hogy a válaszadásunk megfelel annak, amit a tagállamoktól hall. És keresenek meg feltétlenül közvetlen a további kérdéseikkel. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Brittany nagyon jó kapcsolattartó személy ebben a kérdésben, hiszen a legnagyobb tartalomszolgáltatónál dolgozik. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Stefan fog válaszolni, konkrét kérdéseket kapott, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdést illetően, hogy miként lehet koordinálni a szervezetek működését, feladatait. Az EU Internet Fórum célkitűzésére hívnám fel a figyelmet, hiszen ennek két célja van, az egyik eh, az online tartalmak eh, csökkentése, valamint a civil társadalom felkészítése az alternatív narratívára. Ez az egység ezzel foglalkozik, ami pedig a készségeket illeti, nehéz kérdés, hiszen a platformok és a tartalmak és az eh, internet korlátlan, ezért nem lehet fel, felmérni ennek a méretét, kiterjedtségét prioritizáljuk azokat az intézkedéseket, amelyet a tagállamok indítanak. Vannak olyan esetek, amelyeket nekünk kell támogatni elemzéssel. Támogatást nyújtunk eh, annak a kapacitásnak, amelyhez le, eh, nyelvi készségek kellenek, hiszen eh, eredeti nyelven kell a tartalmakat ért, értékelni, és a tartalomra E, koncentrálunk, ami támadása körül keletkezik, próbáljuk e, azokat a tartalmakat megtalálni, amelyek dicsőítik, vagy e, magasztalják az, ezeket a támadásokat. Ezen hét, hétvégén az Ulisszesre koncentráltunk, volt két videó franciául, amely e, egyéni támadásokra szólított fel, és információt nyújtott arról, hogy hogyan kell robbanóanyagot gyártani. Az ilyen újonnan kibocsátott videókra koncentrálunk. Ja, ezek ötleteket adnak arra, hogy hogyan lehet támadásokat végrehajtani mindig a tartalomból indulunk ki, és a hálózatot nézzük meg, amely bevonja ezt a tartalmat, Eh, és azt, hogy meg, azt, azt nézzük meg, hogy emberek hogyan eh, lépnek át egyik accountról a másikra, hogy ezeket a tartalmakat megjelentessék. Köszönöm, Stefan. Ilyen sár még kérem, hogy ne hosszan próbálja meg a kérdésekre koncentrálni, hiszen ezek nagyon gyakori kérdések. töm, nem, nem, nem, nem egy tagállam indított be már be szükségintézkedéseket. Milyen aggodalmak vannak ez, ez ügyben? Köszönöm. Köszönöm szépen, igen, gyorsan fogok válaszolni. Először is Szerintem evidens az, hogy a terrorizmust ellenezzük, de azért ezt mégis szeretném leszögezni, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos az alapvető jogok fenntartása, és a jelenlegi kontextusban ez nem számít könnyű témának, illetve nem, nem számít olyan dolognak, amely, amely sokkolja, vagy sokkolni kellene az embereket ezzel. Ami pedig a fellépésre való fellépés fontosságát illeti, ez minden területen érvényesül. Az alapjogokat fönt kell tartani az online tartalmak esetében is, és itt szeretnénk hozzájárulni ehhez a harchoz, szeretnénk elkerülni azt, hogy olyan jogszabályt szavazanak meg, amely felesleges, vagy amely a jövőben veszélyesnek bizonyulhat. Tehát véleményünk szerint mi ezzel tudunk hozzájárulni ehhez a munkához. Nem fogok arról beszélni, hogy a radikalizáció ellen hogyan harcoljunk, vagy azzal, azzal szemben hogyan vegyük fel a harcot, az nem tartozik az én területemre. Nagyon érdekes volt az, amit a, a pedofiliáról, illetve a pedopornográfiáról hallottunk. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok eh, érdekes történetre tekintenek vissza sokszor van az, hogy egy bizonyos témában meg elfogadunk egy jogszabályt, és aztán ez kiterjed más területekre is. Itt azonban nem ugyanarról a léptékről van szó, nem ugyanazokról az eszközökről, nem ugyanolyan mértékről. A pedopornográfia esetében nem mindig egyértelmű sajnos, hogy illegális tartalom kerül föl az internetre. Ami pedig a Twitter, illetve más média fiókok, szociális média fiókok bezárását illeti. Valóban voltak azonban hibák ezen a területen, és nagyon fontos, hogy ne legyenek átfedések. Hogyha 15-ször megjelenik ugyanaz a, ugyanaz a videó például, akkor itt ennek a jogi megítélése lehet, hogy egyszerűbb vagy könnyebb. Aztán ott van a, annak az újságírónak az esete, akinek a honlapját blokkolták, azért mert dzsihadista kérdésekkel foglalkozott, és egészen addig ment a dolog, hogy végül az újságírók határok nélkül kellett, hogy fellépjen ebben az esetben. együttműködünk a radikalizációval, illetve terrorizmussal foglalkozó szakértőkkel, de ugyanígy az áldozatokkal is. 2014-ben megszavazták az erre vonatkozó jogszabályt Franciaországban, de ez bizonyos mértékben felesleges is, illetve nagyon sok ártatlan esetben és határozott fellépést vont maga után. a jelenlegi munkamódszert nem tartjuk helyesnek a radikalizáció elleni harcban. Ami pedig a hosszú távú kérdéseket illeti, az okokkal foglalkoztunk, ahogyan Gomes asszony is rámutatott erre, nem rövid távon kell gondolkodni, hanem hosszú távon, az internet, illetve az ezen megjelenő tartalom a radikalizációhoz vezető út, ennek az oka, a radikalizáció oka azonban sokkal mélyebbre nyúlik vissza. Ezzel kell foglalkozni, és uh, az itt megjelenő veszélyes jelenségeket kell orvosolni. Yes. Alexander Ritzman kap szót. Gomes asszony kérdezett rá a családok szerepére. Ezek kulcsfontosságúak lehetnek a radikalizálódás megelőzése szempontjából. Persze áll, előfordul az is, hogy ők a radikalizálódás ókaként jelennek meg. Támogatom az ön hozzáállását, megközelítését az anyákra, testvérekre, a családokra is nagy hangsúlyt kell helyeznünk. A helyi önkormányzatokat nem kellene bevonnunk abba, hogy hogyan alakítsuk ki a az üzenetek tartalmát, és nem kellene, hogy ők legyenek közvetítői az üzeneteknek. Nem szeretnénk egy kormányzati szóvivőt, aki az emberrel közli, az ki az egyénnel közli azt, hogy rossz úton halad, ezt valószínűleg tudja. Az Egyesült Államokban például az ilyenfajta munkába túlságosan bekapcsolódott a kormány, ebből is le kell vonnunk a tanulságokat. Ami a méretet illeti, az számomra nem aggasztó, de a polarizáció egyre terjed a szélső jobb oldalon is, egyre inkább az erőszakhoz folyamodik. A baloldal sokkal szervezetlenebb volt, de ez is változik azért, mert a szélső jobb oldal jobban szerveződik, a szalafisták is egyre aktívabbá válnak. Érdekes módon a szélső jobb, a jobb oldal azt mondja célközösségének, hogy a muzulmánok átveszik a társadalom feletti uralmat, a szalafisták pedig követőiknek azt sugalják, azt mondják, hogy a társadalom kirekeszti őket, tehát lehet, hogy távozniuk kell. Mindenkinek megvan tehát a maga narratívája, és a radikalizálódás útja azt is arra is vonatkozik, hogy hogyan táplálják önmagukat, hogyan gerjesztik ezt a folyamatot. Ami az oktatást, az iskolák szerepét illeti, ezzel egyetértek, említettem a tanároktól, tanárok számára készült iránymutatásokat, hiszen az iskolákban a tanárok gyakran nagyon nehéz helyzetekkel szembesülnek, gyakran kapnak segítséget, de a segítség gyakran nem elég praktikus, tehát a megelőzéssel több feladatunk van még. Depré úr és mások is említették, hogy a szabadságjogok és a biztonság között hogyan teremtünk egyensúlyt. Vannak gyakorlati javaslatok ezen a területen, hogy eh, ne az illető személy fiókját zárjuk be, hanem csak a tartalmat eh, vegyük célba, a videókat, a képeket vegyük eh, elő, amelyek különösen erőszakosak. Tehát amikor kormányzati vagy civil társadalmi képviselők az olyan üzeneteket veszik elő, amelyek a legrosszabbak, amelyek, amelyek amelyeket terjesztik, vannak megoldások, amelyek által levehetjük az ilyen tartalmakat. Itt tehát nem a szürke zónára, hanem a tényleg fekete, sötét zónára kell összpontosítanunk. Köszönöm szépen, ez kitűnő volt. Szeretném az összes előadónak megköszönni a prezentációját, illetve a reakciókat. Europolnak, Sármi asszonynak, Alexandernek is. Nagyon örülök annak, hogy több képviselő el tudott jönni, mert eh, a panel előadói tényleg érdekes előadásokat tartottak. Most azonban ide hívom a következő előadókat. Köszönöm. And, uh, as we change the panel, colleagues, I'm just going to... És amíg idejönnek eh, a következő panel tagjai, bemutatnám következő vendégeinket. So we, um, a big part of Mrs. Dati's report, of course, was on... Darty asszony jelentésének nagy része a börtönök és a igazságszolgáltatási rendszerben vizsgálta a radikalizáció felszámolását. Első vendégünk Ahogy előadóink leülnek, bemutatnám az első előadónkat, Joanna van Newkerk, aki az Eurojustot képviseli, és azt fogjuk hallani tőle, hogy milyen nemzeti tapasztalatok és jó gyakorlatokat gyűjtött be az Eurojust a radikalizáció felszámolásának rendszerében először, tehát a bírói rendszerrel rendszer tekintjük át, és kérem a kollégákat, akik most mennek ki, hogy ezt csendben tegyék. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy meghívták az élő Justot erre a nagyon fontos megbeszélésre. Örömmel számolok be az Eurojust tapasztalatairól. think our guests are chatting, I'm sorry, and phones are going off, but uh, I think it's Mr. Dupre's <laughs> phone. Not usually this chaotic, so to our guests. nem ka- kaotikus az ülésünk. Kérem, kezdje újra az előadását. Köszönöm, elnök úr. Tehát köszönöm szépen még egyszer, hogy meghívták az Eurojustot és megvitathatjuk a bíróság szerepét a radikalizáció elleni harcban, terrorizmus, terrorista toborzás elleni harcban. Az Eurojust ismeri a saját szerepét a, a parlamenti állásfoglalásban, és ezért nagyon hálásak vagyunk. A parlament állásfoglalása kiemeli a fokozott bírói együttműködés jelentőségét a tagállamok között és az eurojust és kiemelte, hogy mennyire fontos az információcsere bírói szinten a terrorizmus és a radikalizmus elleni harcban. Köszönjük, hogy megerősítették a mandátumunkat, és hogy a parlament támogatja az Eurojust kapacitásait hiszen egyre több az esetünk, amivel foglalkozunk. 54 eh, új esetet kaptunk a tagállamoktól terrorizmussal kapcsolatban szemben 2014-ben összesen 14-et. Ezek a számok nem mutatják meg, hogy maguk az, egy, az egyes esetek milyen összetettek. Ezek jogi és gyakorlati kérdések, amelyeket a e, nemzeti hatóságok e, küldtek hozzánk, és mi segítünk abban, hogy e, a koordinációt, az bírói együttműködést felgyorsítsuk, és egy, egyes eseteket megoldjunk a vizsgálatban. Például házkutatási parancsok kiadásával jogi problémákat oldunk meg, közös intézkedéseket vállalunk fel, amelyet eh, az Eurojust koordinálja, amelyet szintén megemlítettek a parlament állásfoglalásában. Ez nagyon jókor jött nekünk, és nagyon nagy szükségünk volt rá a parlamenttől. Ami a mai információcserét illeti bírói szinten, nyilván önök is tudják, hogy 2005 óta az Eurojust-ot azzal bíztak meg, hogy gyűjtsem, gyűjtsem be a, nyom, a nyomozati a terrorizmussal ter, ter, kapcsolatos nyomo, nyomozat és, és periratokat, európai letartóztatási parancsokat. Ezeket mind elküldik az Eurojusthoz, és ezzel fokozok az információ cserét. 2014-ben 30 ilyen információt kaptunk eljárásokról, illetve idő, idén már több mint százat, száz érkezett be, ez pedig, az elité, ez pedig az ítéletek számát mutatja meg. Ez áttekint, hogy mi történik nálunk nyomozati és eljárási szinten, ítéletekben, melyek azok a büntetés kiszabási szintek, amelyet terroristestekben alkalmaznak. 2015. novemberében a tanács, tanács azzal bízta meg az Eurojustot, hogy még mélyebben vizsgálja meg a tagállamok büntetés kiszabása gyakorlatát, és nézzék meg, hogy vannak-e a börtönbüntetésnek alternatívái. Mi történik az én esetekben? vannak-e deradikalizációs programok, és ha igen, vajon hatásosak-e? Az Eurojust-ot felszólították, hogy járuljon hozzá a büntetőpolitikákhoz, a külföldi harcosok esetében ezzel foglalkozunk most az Eurojustnál, megnézzük az ítéleteket, és azt látjuk, hogy vannak már alternatív megoldások a börtönbüntetés mellett, amelyet egyre többet kiszabnak. Néhány év, év, évvel ezelőtt még csak börtönbüntetés volt lehetséges, ma már azt is látjuk, hogy a bíróságok nem csak próbaidőre vagy felfüggesztett büntetés szabnak ki, de írásban el is magyarázzák azt a programot, amely a deradikalizáció célozza meg az elítéltnél. És azt látjuk, hogy a bíróságok pontosan leírják, hogy mi a célja ennek a programnak, és nem csak az erőszakos magatartást akarják átalakítani, hanem azt is látjuk, hogy a, ezek a programok a vallásos hiteket, ideológiát, magatartást célozza meg, és felteszi, megkéri az elítélteket, hogy beszéljenek az iszlám szakértőivel az iszlám félreértéséről, félreértelmezéséről. Ezt vizsgáljuk most. Az Eurojustnál nemzeti képviselők eh, hálózatát hoztuk létre terrorista ügyekben. Őket tíz évvel ezelőtt nevezték a tagállamokban. Ügyészek vagy bírók, akik terrorista ügyekre spacializáltak és komplex összetett ügyekkel foglalkoznak, gyakran ellátogatnak hozzánk, és információt cserélünk eh, műveleti kérdésekről, legjobb gyakorlatokról, problémákról, jogi E, kihívásokról, ten, e, terrorista tendenciákról. 2013 óta e, egy nagyon fontos kérdést is vitatunk a bíróságok esetében, ez pedig a deradikalizáció. Először is a, a jogi fogalmat tisztázzuk, hogy mi a deradikalizáció, és le, lehet-e ilyen programot létrehozni, lehetővé teszi a jogszabály. Egyes tagállamokban nincs ilyen jogi fogalom, ezért eh, a bírósági végzések nem eh, határoznak ezekről. Meg kell határozni, az, és ez azért is fontos, hogy megnézzük, hogy mi a különbség a radikalizáció és a deradikalizáció között azt is megnézzük, hogy a jogszabály eh, lehetővé tesz eh, a börtönbüntetések mellett alternatívákat. Egyes tagállamokban nem lehet, nincs eh, rá alternatíva, csak börtönbüntetés szabható ki. Megnézzük azt, hogy a bírósági eljárás mely szakaszán lehet az ügyész, dönthet az ügyész vagy a díró arról, hogy ilyen idézkedéseket alkalmazott, alkalmazott deradikalizáció céljából, hogy a gyanúsítottat el fel lehet menteni, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett? És lehet-e alkalmazni a deradikalizáció intézkedését? Megnéztük a fiatalkorúbi női és gyerekelkövetők büntetését, ellenéz, és azt láttuk, hogy a, ezek a nők, lányok Szíriába mennek, hogy támogassák a külföldi harcosokat, és az egyes tagállamok ezt különféle módon értelmezték, volt, aki büntetés szabott ki, máshol felmentették ezeket a nőket. kockázati értékelő eszközöket is nézünk, hogy hogyan lehet különbséget tenni az elkövetők között, hiszen döntést kell hozni arról, hogy milyen döntést bűnt követtek el, és annak milyen veszélyt, hogy az milyen veszélyt jelent a társadalomra. Vannak fejlemények a tagállamokban, látunk alacsony, közép, közép, közepes és na, nagy kockázatot jelentő elkövetőket. A kockázatelemzés terén a legséges, legsikeresebb az együttműk az, ahol a legszorosabb az együttműködés, a felderítés, a szociális munkások és a büntetőjogi gépezet között. Az Eurojustnak az a szándéka, hogy szorosan együttműködjön az Európai Terrorizmus elleni központtal, az Europollal. Ez az egyik követelmény irányunkban. Most tehát az Eurojustnál azt vizsgáljuk, hogy milyen lépésekre van szükség, hogy hidat alkossunk az Európai Terrorizmus elleni központhoz. Örömmel látjuk, hogy vita indult a nizai E, terrorcselekmény után a tanácsban zajló e, tárgyalás is ezt mutatja. Itt most e, abba is hagyom, és nagyon szívesen válaszom, válaszok az önök kérdéseire. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy remélem is, hogy lesznek kérdések, mert hiszen az alapvető probléma az, hogy nagyon eltérő az egyes tagállamok bíró, ítélkezési rendszere még a külföldi harcosok esetében is, hiszen van, akit felmentenek, másokat elítélnek, ezért köszönöm az elemzést, és most azonnal rátérünk Stefan Nielsenre. Sokan hallottak már az Orhus projektről, amit sokan ismernek, Orhus városából érkezett. Stefan Nielsen az keleti jutlandi rendőrségnél dolgozik, és egy deradikalizációs projektet mutat be a fiatalok számára. Köszönöm, hogy eljött, és eh, várjuk az ön beszámolóját. Um, yes, thank you for inviting us. Um, we're... Köszönöm szépen a meghívást. Szeretném felvázolni, hogy hogyan dolgozunk. Amikor 2007-ben megkaptam a megbízásomat a radikalizálódás elleni küzdelem terén. Gyorsan elkezdtük a munkát, úgyhogy meghatározzuk mi is a radikalizálódás. Felhasználtuk az összes rendszert, illetve a jogszabályokat, amelyek egy több, egy multi ügynökség kontextusban hozzásegítenek az információ megszerzéséhez. egy példával szemléltetném a munkánkat. A 550 ezer szeméről van szó. Az Orhuszi önkormányzat, az Orhuszi település 330 ezer lakos számlál. Ez a második legnagyobb város Dániában, és itt van a leghátrányosabb helyzetű terület az országban. A tapasztalat körülbelül 400 jelentést eredményezett az elmúlt négy év során. Összesen kb. 600 jelentésünk készült, főleg az iszlámista és a szélső jobboldali radikalizálódás témájában. Két példa szól a baloldali radikalizálódásról. Igazából baloldali radikalizálódásra az elmúlt években nem volt példa. A legtöbb esetet szakértői tanácsadás keretében oldottuk meg, felhasználva a szociális szolgáltatásokat, illetve a rendőri szervek együttműködésével dolgoztunk, és így törekedtünk a korai megelőzésre. 28 ember vett részt az úgynevezett mentor programban, amelyet egyébként Erasmus alapokból teszteltünk 2008 végén, vagy 2009-ben, ha nem tévedek, és most már ezt a gyakorlatot alkalmazzuk. Jelenleg kilenc személy részt, vesz részt ebben a programban. Ami a szíriai önkénteseket illeti, Orhuszban 36 embert, 36 önkéntes távozott Szíriába. Azóta 8 személyről tudjuk, hogy életét vesztette, 18-an visszatértek, és feltehetőleg 10 még ma is Szíriában vagy Irakban tartózkodnak. Különböző etnikai hátterű személyekről van szó. Vannak muzulmán hitre áttért személyek is. Egy egyre komolyabb kihívással szembesülünk, ugyanis az iszlám állam gyengébb helyzetben van. Egyre több ember veszíti életét, egyre több embert gyilkolnak meg, éppen ezért a gyászoló családokat is támogatásban részesítjük, tehát a szociális szolgálatoknak ez komoly feladatot jelent. Ugyanakkor a radikalizálódás megelőzése a családok körében a testvérek körében egy további feladat. Az Orhus modell erre a megelőzési háromszögre épül. A célcsoport főleg kiskorúakból áll, kb. 1-5 százalékra tehető azok száma, akik konkrét beavatkozást igényelnek. A személyzet, amelyel dolgozunk, az ellenállás, a radikalizálódással szembeni ellenállás erősítésén dolgozik, az oktatási intézményekben pedig tudatosítási kampányokat folytattunk. Meg kell néznünk, hogy mit jelent a radikalizálódás, mit jelent, hogyan lehet támogatásra szert tenni, a célunk az, hogy a lehető leginkább a jelenlegi a létező rendszerrel élünk, workshopokat is tartunk, és megpróbálunk jelen lenni a helyi közösségekben. Tehát főleg a szociális szolgálatokat használjuk fel. Vannak infoházak, mint amelyek Amsterdamban is az utáni projektben létrejöttek. Ez az infoház megkapja az információt, és továbbítja azt a családi hálózatok felé. Vannak családi hálózatokat támogató csoportok, és itt is nagyon fontos a szociális szolgálatok munkája. Kockázatértékelést, átvilágítást is végrehajtunk, és a kilépési programokat is támogatjuk olyan személyeknél, akiket de radikalizálni kell. Abból az alap elvből indulunk ki, hogy minél puhább a célpont, tehát minél kisebb a radikalizálódás kockázata. Ugye értékeljük ezt a kockázatot, annál inkább együttműködünk velük, megpróbálva elhatárolni őket, de a kemény mag esetében ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, mint a szervezett bűnözés esetében. Szakítani kell a korábbi környezettel, hiszen az ő elméjük már, ők már agymosáson mentek keresztül vannak külső nemzeti hotline csoportokkal is kapcsolataink. A különböző online radikalizálódási erőfeszítéseket is támogatjuk, a korábbi tapasztalatainkra építve. Úgy gondoljuk, hogy a szélsőséges, az erőszakos szélsőségesség az emberek között alakul ki, tehát az emberek közti kapcsolatokra helyezzük a hangsúlyt, az online platformok pedig eszközként szolgálnak. Nem pedig okként tekintünk ezekre. A családokra odafigyelünk, hiszen voltak esetek, amikor a családokon belül mujahidin nevelték a fiatalokat. Megpróbálunk gyorsabban fellépni, az Arhuszi Egyetemmel is együttműködünk a hírszerző szolgálatokkal, a kopenhágai önkormányzattal is, ahol természetesen hasonló problémák jelentkeztek, a RAN hálózattal, illetve az erős városok hálózatával is együttműködünk. Ami a gyakorlati fellépést, illetve az utcai munkát illeti, vannak az infoházak, ahová ellátogatunk, értékeljük a kockázatokat, információt kapunk mindazon személyektől, akik ilyen tudatosítási briefingekben részt vettek, a szociális szolgálatoktól, a kluboktól, családi hálózatoktól, és az emberétől is, családoktól, párbeszédet kezdeményeztünk a helyi szalafista mecsettel, és volt egy családi hálózatunk is, a Szíriába távozott emberek, Szíriába távozott egyének családtagjait tömörítő szervezet volt ez. A mecset nyomást gyakorolt rájuk, hogy az álláspontjukat változtassák meg, támogassák az iszlám államot, és menjenek Szíriába a dzsihád szellemében küzdeni. Mi segíteni próbáltunk ezen embereknek a családok tehát kulcsfontosságúak a munkánk szempontjából. Az infoház mellett vannak task force-ok is, amelyek szakértőket tömörítenek, önkormányzati tisztviselőket. Tanácsadással foglalkozunk, szociális szolgálatokkal is együttműködünk, és adhok jelleggel a helyi pszichiátriai központtal is együttműködünk, transzkulturális pszichiátriai szolgálattal, bármi is legyen az, de nagyra értékeljük a munkájukat, és amit az elmúlt tíz év során megtanultunk, az az, hogy a fellépés több ügynökségre kell, hogy kiterjedjen. A szociális szolgálatok, a rendőrség, mindenki különböző téren lehet eh, hatékony, a rendőrség például felhívhatja a figyelmet a veszélyre, a szociális szolgálatok pedig segíthetnek eh, a társadalomba való reintegráció során, az újra befogadás eh, során, de nagyon rugalmasnak kell lennünk, kezelnünk kell olyan személyeket is, akik ki vannak téve radikalizálódás kockázatának, akik már radikalizálódtak, akik már erőszakos cselekményeket követnek el, és ilyen környezetben élnek, de meg kell tanulnunk kezelni olyan személyeket is, akiket már elítéltek terrorizmus, terrorista cselekmények elkövetése miatt. Úgy tekintünk magunkra, kérem a következő diát, így tekintünk magunkra a radikalizáció és az erőszakos szélsőségesség megelőzése kontextusában. Együttműködünk a hírszerző szolgálatokkal, és nagyon fontos a megelőzés is. Itt a rendőri, nemzeti és helyi hatóságok, valamint a civil társadalom együttműködéséről van szó. Ez ugyanakkor nemzetközi szempontból is fontos, hiszen egy alternatívát mutatunk fel. Mi egy holisztikus megközelítés terület, holisztikus megközelítés kontextusában egy harmadik pillérként tekintünk saját magunkra. Köszönöm szépen, örülök annak is, hogy bemutatta ezt a projektet, nagyon köszönöm, és itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak azon képviselőknek, akik mostanáig itt voltak, és végig hallgatták ezt a meghallgatást. Kiváló minőségű a meghallgatás, illetve az ezen szereplő előadásokat nagyon nagyra értékelem. Köszönöm szépen, hogy itt maradtak a képviselők, hogy meghallgassák, illetve hozzájárulnak ehhez a meghallgatáshoz. Körköp úrnak is köszönettel tartozom. Még egy előadónk van, Robert Öröl, a RAN részéről, a RAN hálózat részéről. A radikalizált gondolkodásmódból a mainstream társadalomba való áttérésről fog beszélni. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Robert Orwellnek hívnak, és segítséget nyújtok azon személyeknek, akik az erőszakos, szélsőséges kezekbe kerültek. Az Exit Sweden civil szervezetnek dolgozom. Támogatjuk azokat az embereket, akik neonáci csoportokból szeretnének kiválni, illetve szervezett bűnözésből szeretnének kikerülni. A Run Exit csoportot képviselem. Ennek a csoportnak az a célja, hogy olyan személyeket találjon az Európai Unión belül, akik vagy már működnek, vagy pedig ilyen exit típusú munkát szeretnének végezni. Ez egy óriási kihívás, hiszen ez olyan személyeket jelent, akik hajlandóak a erőszakos szélsőségekkel, szélsőségesekkel együtt dolgozni, és ez bizony azért szokatlan. Először is a kihívásokat szeretném felsorolni az elmúlt öt esztendőben. Átfésültük Európát, különböző találkozókat szerveztünk a tagállamokban, és a majdnem minden tagállamból meghívtuk azokat, akik ezen a területen dolgoznak. Meghallgattuk az javaslataikat, illetve meghallgattuk azt, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Megnéztük, hogy mi lehet, melyek a legfontosabb elemei ennek az úgynevezett exit munkának. Itt nem csak ilyen szakértőkről vagy gyakorlati szakemberekről van szó, hanem a társadalom széles spektrumában dolgozó személyekről. Hiszen bizony, bizonyos tekintetben erről van szó, hogy a társadalom mennyire foglalkozik azzal, hogy a szélsőségeseket visszavezesse a társadalomba. Néha szélsőséges baloldaliakról van szó, néha szélsőséges dzsihadistákról. Óriási tehát a kihívás. Ahogyan korábban is említettem, Szíriában és Irakban a helyzet egyre súlyosabbá súlyosabbra fordul, tehát meg kell néznünk, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, illetve mit kezdünk a motivációkkal, a háttérben álló ösztönzőkkel. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan személyek, akik szemtől szemben állnak ezekkel a csoportokkal, ezekkel a szélsőséges személyekkel, és hajlandóak együttműködni velük. Itt azonban nagyon nagy hangsúlyt kell tenni a szaktudásra, a minőségre, hiszen hogyha az ember nem tudja, hogy pontosan mit tesz, akkor óriási kárt okozhat. az eredményeket kell megvizsgálni, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tudományos területen értékeljük az eredményeinket. Ezek tehát a tendenciák, ezek a kihívások, amelyek előttünk állnak. Az előző pár évben ilyen tapasztalatra, ilyen jellegű tapasztalatokra tettek szert ezek a gyakorlati szakemberek. Egy-két alapelvet szeretnék sorra venni, hogyha megengedik, az exit munka szempontjából. Ez nagyon fontos, hogy általános legyen az Európai Unióban. Az egyik ezek közül a következő, bár az ideológiák eltérőek, mégis úgy látszik, hogy a, az út nagyon hasonló ezen szélsőséges csoportok esetében, és nagyon hasonló az is, hogy milyen típusú támogatásra szorulnak. Általában az ilyen szélsőségesek konfliktusban állnak a társadalommal, nem bíznak a társadalomban, a kormányban, a különböző hatóságokban. Tehát a kihívás az az, hogy együttműködjünk ezekkel a személyekkel, hiszen nem bíznak a szakemberben sem. Az egyik fontos aspektus az, hogy felvállalja a felelősséget az adott személy, ügyfeleknek nevezzük őket, és fontos, hogy az ügyfél magáénak tudja az egész folyamatot. Végig lehet vezetni valakin valakit egy olyan folyamaton, amely által szettig mindent végigvesz, és reménykedünk csak abban, hogy, hogy majd a végén jósül el a dolog, vagy ö, arra kérjük, arra ösztönözzük, hogy aktívan részt vegyen ebben a folyamatban. Nagyon fontos nem a bizalom. Ugye ez nem lep meg senkit, aki szociális munkát végez, vagy a pszichoterápiában dolgozik. Itt az egész arról szól, hogy a perspektíva megváltozzon kollégám beszélt korábban a hitelességről. Ez nagyon szorosan kapcsolódik a bizalomhoz. Hogyha valakiben bizalmat akarunk ébreszteni, akkor a hitelesség rendkívül fontos. Elemezni kell azt, hogy milyen típusú helyzettel állunk szemben, milyen esettel van dolgunk. Esetleg ez eltérő lehet mondjuk egy fiatal, éppen most csatlakozó személy esetében, illetve egy olyan személy esetében, aki mondjuk több mint 40 éves és családdal rendelkezik. Tehát elemezni kell az a szélsőséges csoporthoz csatlakozó személyek helyzetét. Aztán nagyon fontos a bizalmasság. Az erőszakos, szélsőséges csoportok paranoiásak, nem bíznak senkiben, nem bíznak a környezetükben, és pláne nem bíznak azokban, akik segítséget akarnak nekik nyújtani. Ezért nagyon fontos, hogy a bizalmassággal foglalkozunk, semmilyen információt nem szabad kiszivárogtatni azzal kapcsolatban, hogy ki vesz részt ebben a programban, nem szabad a média kezeire bocsátani ezeket. Nagyon fontos tehát, hogy szigorúak legyünk a bizalmasságot illetően, hiszen ez nagyon jól mutatja, hogy milyen típusú munkát végzünk ebben az exit csoportban. Tehát nem szabad, hogy kiszivárogjon az információ. Ez azt jelenti, hogy egy biztonságos környezetben dolgozunk, ahol változtatást, változást idézhetünk elő. A szélsőséges csoportoktól a társadalomba való visszatérés nagyon sokszor igen hosszú út, teljesen más környezetbe kell belépnie ezeknek a személyeknek. Egy olyan környezetet kell tehát létrehozni, amely teszteli az adott személy gondolkodását. Aztán meg kell nézni, hogy milyen szakértőkkel dolgozunk együtt az exit keretében. Vannak szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek, illetve vannak olyanok, akik saját tapasztalattal rendelkeznek, korábban szélsőséges csoporthoz tartoztak, ebből kiléptek, és így képezhetik az ezzel a munkával foglalkozókat. Az ilyen képzők nagyon hatékonyan tudnak föllépni, de ki kell, hogy egészítsük munkájukat megfelelő professzionális aspektusokkal. Aztán visszatérve a korábbi panel során felmerülő kérdésekhez. Milyen témákról van itt szó? Hogyan kezelnénk ezeket? Leülök valakivel, és az ideológiáról beszélgetek, meg próbálok ellenérveket felhozni? Hát általában nem ez a helyzet, hiszen általában ez nem vezet a kívánt változásokhoz. Általában ezek a személyek nagyon gyorsan reagálnak a kritikára, egy olyan repertoárból húzzák elő az érveket, amelyeket jól megtanítottak nekik. Tehát meg kell vizsgálni, hogy kiről van szó, milyen helyzetben van ez az adott személy, illetve milyen személyes körülményeket kell figyelembe venni. Aztán család, barátok, közösségek, ez is rendkívül fontos. hiszen nem akarjuk, hogy a családtagok radikalizálódjanak. Azonban, hogyha a társadalomra gondolunk, akkor nagyon fontos megnézni, hogy milyen típusú társadalmat akarunk kialakítani, hogyan tudunk segíteni ezeknek az embereknek, hajlandóak vagyunk arra, hogy visszaengedjük az embereket a, a társadalomba, és hogyan fogjuk ezt megtenni. És még 20 másodpercet kérek. Az Európai Bizottság 2009-es Stockholm programjából idézek, a civil szervezetek kulcs szerepet játszanak az exit munkában, azért, mert nem állami szereplők, és ezért sokkal könnyebb kialakítani a bizalmat, sokkal könnyebb kapcsolatot építeni. És még két diát szeretnék bemutatni. A civil szervezetek, a civil társadalom nem végezheti el ezt a munkát önállóan. Szükségünk van arra, hogy a tagállamok együttműködjenek, a tagállamok kormányai együttműködjenek, megfelelő jelzéseket adjanak, ugyanígy finanszírozási lehetőségeket biztosítsanak, illetve ö, segítsenek kialakítani a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Um, any questions? Anna Gomez, please. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Anna Gomez parancsoljon. Én az Eurojust képviselőjét szeretném kérdezni. A börtönökről, az ott folytatott munkáról, radikalizáció ellen. Történt-e e, bármiféle intézkedés az imámok ellenőrzésre, és annak megállapítására, hogy az imámok milyen háttérrel rendelkeznek, és hogy ők-e azok, akik kapcsolatot tartanak a bebörtönzöttekkel, vagy én úgy tudom, hogy a legtöbb tagállam lehetővé teszi, hogy Szaudarábiából érkező imámok foglalkozzanak a a cél lakossággal a börtönökben, és ez nagy probléma. Nagyon hálás vagyok mindazért, amit a többiek is elmondtak, de azt szeretném tudni, hogy hány ilyen város has, a, a, valósított meg hasonlító programokat, mint Orhus, és van -e erre finanszírozás, nem csak kapacitás, de pénz mert nyilván van szakértelem és stratégia, de van-e finanszírozás az ilyen programokhoz, hiszen a megszorítások ebben tudnak jelentős szerepet játszani. Jó kérdés, mondja az elnök, Becker úr. Köszönöm, elnök úr. Angolul folytatnám. Azt szeretném kérdezni Newkirk eh, asszonytól, hogy a rendőri együttműködés és a hírszerző szolgálatok közti együttműködésnek mi a szerepe. Nyilván nem fogja megmondani azt, hogy mely tagállamok vallanak kudarcot ezen együttműködés során, úgyhogy megfordítom a kérdést. Mit tehetnek önök annak érdekében, hogy javuljon ez az együttműködés, ami kulcsfontosságú az önök sikere szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, és egy gyors kérdés Fanny Ukerk asszonyhoz is részemről, ha megegedi. Ön kapja a kérdések nagy részét. A Eurojust rendkívül érdekes, és ez az én gyors kérdésem, hogyan kezelik a az igazságügyi rendszerek a külföldi harcosokat, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nemzeti hatáskörbe tartozik ez. Az egy nemzeti hatáskör. Ugyanakkor önök itt egy határon átnyúló helyzettel szembesülnek, jó néhány országba ellátogattak, és tudják, hogy vannak radikalizálódott fiatalok, ugyanakkor idealista személyek is, akik orvosok például visszajönnek, vagy elmennek Aleppóba. A gyors kérdésem az, hogy adnak-e valamilyen fajta iránymutatást arról, hogy milyen fajta ítélkezési gyakorlatot kellene követniük a tagállamoknak, vagy ez túl nehezen kivitelezhető, ez túl összetett, rábízzák ezt a tagállamokra? van-e valamilyen fajta határon átnyúló hatáskör, illetékesség, vagy akár bevált gyakorlat a Eurojust számára, mert én ezt egy nagyon bonyolult kérdésnek tartom, de úgy gondolom, hogy itt van egy, egy űr, és erre vonatkozik a kérdésem hiszen itt az idealista orvosokat, akik Aleppo-ban dolgoznak, felmentenek, de vannak nagyon veszélyes egyének is, akik itt vannak a városainkban, és embereket képesek meggyilkolni. Ez egy nagyon extrém helyzet. Mit tesz a Eurojust ebben a kérdésben? Ha önök ezzel nem foglalkoznak, akkor mondja meg, érdemes volna ezt tudnunk. uh, I will start, uh... Az első kérdés elkezdem, a börtönökre vonatkozott. Az Eurojustnál azt is megbeszéljük, hogy hogyan lehet a börtönökben dolgozni, és tudjuk, hogy vannak imámok egyes tagállamokban. Sajnos erről nincsen részletes információm, arról, hogy honnan jönnek, de visszatérhetek a nemzeti hatóságokhoz, megkereshetem őket, és aztán eljuthatom önhöz a választ. Hallottuk bizony, hogy az imámok részvétele a deradikalizációban hozzáadott értéket teremt a börtönökben. Ami a második kérdést illeti, a szereplők közti együttműködésről létfontosságú. Az Eurojustnál nem arról szól a felhatalmazásunk, hogy megmondjuk, hogy mi működik és mi nem az egyes tagállamokban. Az Eurojustnak az a feladata, hogy kiemelje az összes szint bevonásának lejelentőségét, az információcserét, a kockázatelemzést, a szereplők együttműködés ebben létfontosságú, különben az információ nem lenne teljes, E, csak multidisziplináris harcot tudunk folytatni, erre van, ezért van szükségünk partnerségre, ezt akarjuk elérni az Eurojustnál. Ezt hangsúlyozunk mindig. Az elnök úr kérdésére a válaszom igen, összetett kérdés volt, és a válasz sem lesz egyszerű. Az Eurojust mandátuma nem arról szól, hogy útmutatást adjunk, és hogy megnézzük, hogy milyen büntetési gyakorlatot kell alkalmazni. Minden eset eltérő, mindegyiket elemezni kell saját érdemei szerint. És az Eurojustnál azt akarjuk elérni, hogy amikor a bírói együttműködést kell létrehozni, és bizonyíték kell egyik országból a másik számára, és amikor európai letartóztatási parancsot kell végrehajtani egy másik tagországban, akkor fel tudjuk gyorsítani az eljárást, akkor, amikor közös akciónapokat szervezünk, több tagállamban házkutatás és letartóztatás céljából ezt az, tudja koordinálni az Eurojust, és segíteni tud előrelépést elérni, hiszen nagyon sok esetben az Eurojust nélkül ezt nem tudták volna megtenni. Nagyon komplex a munkánk, ezért mondtam a nemzeti ügyészi hálózatunk, akik a terrorizmusra szakosodtak, és akik az erőcsasznál jönnek össze. Nagyon jól működő hálózat ez, az Eurojust többször elmondta, hogy kellenek ilyen hálózatok a, bűn, bűnügyi, a bűnöző hálózatok felszámolására, és az, ezeket a cseréket lehetővé téve a tagállamok ügyészei tanulhatnak egymástól, hogy milyen érveket, milyen problém, problémákat lehet megoldani. Az um, esetek eltérőek, és a hálózat sokat jelenthet az egyes terrorista szervezet felszáll, felszámolásában, vagy a toborzási módszerek feltárásában. A jó gyakorlatok és kihívások megoldásában segítjük a tagállamokat, akik egymástól így tanulhatnak. Köszönöm szépen, elnök. Stefan Nilsson, Anna Gomes tett fel egy gyors kérdést. Van-e más, működik-e máshol az Orvosi projekt? Ezt nem mondhatom. A Dán kormány a mi mond, vette a mi modellünket és nemzeti vétette, elterjesztette az összes rendőrségi körzetben, különféle szinteken, függően attól, hogy az illető önkormányzatban vagy rendőri körzetben mire van szükség. De nemzeti modellet belőle a Dán Szociális Minisztérium és, és ez is azt, azt fogja mondani, hogy ez egy Dán modell, de persze feltették a finanszírozás kérdését. Az Orhus modell meglepően olcsó, Dán összefüggésben is 800 ezer euróba került. Most jutattunk további finanszírozást ide, úgyhogy 1 milliónát tartatunk. E, és egy szociális hálózatban ez csak apró pénz. ezért perspektívikusan e, kezelve ez egy nagyon olcsó eljárás. Köszönöm szépen, nagyon hajt minket az idő, és nem szeretném, hogy több képviselő e, megszökjön innen. Dickerkhoff úr ő türelmesen hallgatta végig az eljárást, és örülök is, hogy így történt, hiszen nagyon összetett, komplex és, kom, és kifinomult terület ez a radikalizáció, de biztonsági kérdés is, ezért szeretnénk valami kohéziót teremteni. Nagyon örülök ezért, hogy eljött és meghallgatta, hogy a parlamentben mit teszünk a biztonsági unió érdekében, és hogyan tudjuk összeilleszteni ezeket a kérdéseket. Ezzel a bevezetéssel szeretném megköszönni, hogy eljött, és kérem, hogy záró gondolatait ossza meg velünk. Ha szeretne kimenni, akkor jöhet, de ott is nagyon megfelelő. Az EU terrorizmus elleni koordinátorát halljuk most. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretne kijönni ide? Ez ön dönti el. Akkor parancsoljon rövidre fogom, mert késő van. Én a bizottságnak szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, és nagyszerű előadókat hívott meg. A vita nagyon érdekes volt, és nagyon jó témákat választottak ki az internetet, és nem csak az e börtönök kérdését kell megvitatni, hanem a rehabilitáció kérdését is. Az internet, azt nem kell e, elmagyarázni, tudjuk, hogy e, a fizikai kalifátus összeomlásával még a virtuális kalifátusra fel kell vennünk a harcot, és tudjuk, hogy a Daesh továbbra is ösztönözni szeretné a magányos harcosokat, és irányítani is őket. Ezt láttuk a e, nyá, nyáron Hasid Kasimi esetében, aki francia e, országban e, titkosított üzenetekkel szervezte meg a támadást. A rehabilitáció kérdése nagyon fontos, és erre majd visszatérek. Három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az átfogó értékelés annak, hogy mit teszünk az EU-ban, a második néhány megjegyzés lesz arról, amit elmondtak, és harmadikként beszélek a kihívásokról. Az EU és már kilenc éve vagyok ebben az e, pozícióban, nagyon lenyűgöz engem az, hogy mennyire fejlődtünk e, politikai válaszokban, persze nem elegendő, egyre többet kell beruháznunk, tagállamokban is, de azt gondolom, hogy ügyesebbek, szofisztikáltabb vagyunk, mint korábban. Én magam részt vettem az első EU stratégiájának megfogalmazásában 2004 körül. Ott csak hasra ütöttünk, és úgy próbáltuk létrehozni ezt a programokat. Most már sokkal nagyobb az előrelépés, EU-n belül és kívül is. EU-n kívül múlt héten Jordániában jártam, ahol az EU 10 millió eurót juttat egy jelentős megelőzési programra. A kormánynak nyújtunk tanácsot, próbáljuk megértetni, hogy mi történik a jordániai radikalizációban, amely nagyon nehéz megérteni, és aztán támogatjuk az ott dolgozó cél, civil szervezeteket, akik a megoldást keresik. A rán eljutott Törökországba, és a törökök nagyon hálásak voltak, és izgatottak is, hogy együttműködjenek ebben a projektben, a stratégiai kommunikációban, és, és a RAN szakértőinek kiválóságának köszönjük, hogy ez nagyon sikeres volt. A bizottság közlemény, júniusi közleménye nagyon érdekes volt, azért, mert a klasszikus megelőzési munka mellett amely nagyon jól fejlődött a Digi Home jóvoltából. A bizottság más politikákban is megjelentette a radikalizmus elleni politikákat az oktatásban, az ifjúsági programokban, a sportban, kultúrában, illetve a foglalkoztatáshoz való hozzáférésben. Ezért számomra az a jó lépés, hogy mobilizáljuk a különféle finanszírozási programokat, a strukturális alapokat, a Horizon 2020-at, a Kreatív Európát és a, és a többi hasonlót, ami jó kezdet. A bizottság például e, felvállalt egy kezdeményezést, amelyet én egy amerikai e, tapasztalatból e, merítettünk, egy amerikai virtuális Erasmus programot indítottunk be 200 ezres befektetéssel, 200 ezer kurzust indítottunk az interneten, új eszközeink vannak, és erre nem akarok kitérni, nagyon sokat említettek már közülük. A RAND kiválósági központ, az IT fórum, az Európai Stratégiai Kommunikációs Hálózat. A második az, hogy pragmatikusak vagyunk. Az első szakaszban próbáltuk megérteni a profilokat, az ösztönzőket, most már sokkal pragmatikusabbak vagyunk. Azonosítottunk három különféle ösztönző halmazt, és ezekkel foglalkozunk e, az egyik és A második, amit el akartam mondani, az a két kérdés, amit e, említettünk, az internet és a börtönöket, itt sokkal többet kell dolgozni, ahogy önök is mondták. Az internet tekintetében és teljesen osztom, ami Gerard Pérez és López Aguilar elmondott, az aktív fórum kiváló, kiváló kezdeményezés a bizottság részéről. Legyünk őszinték, a kis tagállamnak nincs olyan párbeszédük ezekkel a nagy szolgáltatókkal, mint az EU önmagában. Nem csak a radikalizációval kell foglalkozni, hanem a digitális bizonyítékokkal is, hogyha el akarjuk ítélni ezeket az embereket, akkor gyorsan hozzá kell férnünk a digitális bizonyítékokhoz, amelyeket e, kaliforniai felhőkben e, tárolnak. Foglalkozunk el a titkosítással, de csak, ha, de csak ennek a megoldásával lehet az magas szinten megoldani a problémákat. Amit mostanáig létrehoztunk, és kinyertünk ebből a PPP-ből, az a nagyszerű, de szerintem van még rajta mit javítani. A jelzőrendszer, a YouTube jelzőrendszere, és ért, értem én, hogy meg kell védeni a szabad véleménynyilvánítás jogát, de én azt gondolom, hogy az internet társ, társaságoknak sokkal többet kéne a platformokra eltávolítani. Az e-, internet egység az Eurokornál nagyon hatékony, 70 ezer oldal tartalmát eltávolították 87%-os sikere, de hogyha ez csak csepp a tengerben. És hogyha az internet cégek automatikus módon tudják majd eltávolítani a tartalmakat, amelyek nem kívánatosak, az jelentősen javítja a probléma megoldását. Valaki említette, említett az egy nagyon jó kezdeményes, az Iglifet, amely egy algoritmus, hasonló ahhoz, amelyet a pedopornográfia felderítésére dolgoztunk fel. Egy digitális aláírást juttat a tartalmazhoz, és hogyha ezt egyszer már eltávolították, akkor azt nem lehet újra feltölteni, hiszen a probléma az, ahogy milyen gyorsasággal töltik fel újra az illegális tartalmakat, amiket egyszer már eltávolítottak. Ezért örülnék, hogy a cégek tudnák automatizálni a jogtalan tartalmak eltávolítását. Igen, többet kell tennünk, és bizottsági döntésekre van szükség, mint például a 10, milliós eurós program, ez csak egy, lép, egy lépés, de a 10 millió nem elegendő, és ezért örülnék, hogyha az internet cégek hasonló összeggel járulnának hozzá, például egy alapítvány létre, létrehozatalával, egy privát alapítványjal. nem a kormányok feladata vannak a civil társadalomban is hiteles hangok, és sokkal semlegesebb cselekőkre van szükség, akik a Daesh retorikáját kihívják. Ami a börtönöket illeti, Jurova biztos nagyon sokat dolgozott, két megbeszélést tartott a igazságminiszterekkel a börtönökbeli radikalizációra, és próbálta pénzügyi programokat megfelelően irányítani, 6,5 millió eurót különített el a tagállamok számára, hogy többet tehessenek a börtönökben, a megelőzésben, a deradikalizációban, a rehabilitációban, valamint a kockázatértékelés módszerének kidolgozásában, hiszen egymástól kell tanulnunk arról, hogy hogyan lehet felmérni azt, hogy valaki erőszakos vagy sem. A 6 millió azt hiszem már még nem használták, ami nem igazán jó hír, ezért szeretném felszólítani a tagállamokat, hogy használják ezt ki. Az Eurojust nagyon fontos szervezet az ítéletek figyelemmel kísérésében és abban, hogy hogyan bánnak a büntető perek kontextusával olyan emberek esetében, akik radikálisak. Nagyon sokszor mondtam el, és ez nem könnyű kijelentés, gyakran bátorítottam a tagáll- tagállamokat, hogy ne, öm, gyak, ne, ne szabjanak túl sok kibint, bű, ö, börtönbüntetés, mert ott történik az igazi radikalizáció. Ezért, hogyha van őszinte készség arra, hogy ö, aki hogy, hogy rehabilitációs programot vállaljon fel valaki, akkor ezt tegyék számára lehetővé, akkor, hogyha nem követett el erőszakos bűncselekményt. A harmadik pontban pedig nagyon rövid leszek, távirati stílusban. A kihívásokról akarok beszélni, ahol többet kell még tennünk. Az első a közel-kelet. A visszatérő kérdése. December 9-én egy politikai tanulmányt nyújtok be arról, hogy hogyan kell a visszatérők kérdésével foglalkozni Szükség van az információcsere javítására, a jobb bizonyítékok begyűjtésére, különösen Irakban. Szó lesz az Eurojust szerepéről, ahogy a bírósági gyakorlatok felülvizsgálatában a, a szomszédos tagállamok bevonására, kezdjük Törökországgal, Jordániával és Libanonnal, de ez a két kérdés ahol sokat, sokat többet kell tenni, az a rehabilitáció és a nők gyerekek kérdése. A rehabilitációs programban lenyűgött az, amit Orhusban tettek. Tudom, hogy van holland tapasztalat is, ahogy elmondták, Németországban és Nagy-Britanniában is, de legyünk őszinték, a tagállamoknak sietniük kell, hogy effektívebb rehabilitációs programot hozzanak létre nem minden tagállam fogja tapasztalni az, hogy a visszatérők nagyon hajlandóak erre. Aztán az a kérdés, hogy hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akik egy-két-három évet töltettek a kalifátusban, erőszak érte őket, vagy ők maguk erőszakot követettek el, és akár egy kilenc éves gyerek és gyereket is fel kell venni a programra, és tudom, hogy be kell fejeznem, ezért szeretném a menekültek integrációra kitérni, amit Németországban láttunk az elmúlt hónapokban. A szalafista szervezetek próbálják radikalizálni a menekülteket, és tudjuk, hogy milyen sokan vannak Németországban. Nem szeretném ezt a dobozt kinyitni, de megemlítem, említeném, hogy fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, és nem beszéltünk még az ideológiáról, annak a szerepéről. Ez egy olyan téma, amely, amelyet a bizottság megvizsgálhatna, és azt, hogy hogyan tudunk ebben együttműködni, és végül a támogatás a harmadik országok felé. Az ENSZ főtitkára nemrégi akciótervében kitért a megelőzésre, és azt kérte az ENSZ tagállamoktól, hogy határozzák meg a stratégiájukat arról, hogyan lehet a szélsőséges extrémizmus erőszakosságot megelőzni, Mogherini asszony is támogatja ezt az erőfeszítést, hogy jöjjön létre egy okos PV program. Tunéziát segítjük már, Libanonba utazok el jövőre, és ezen a területen nagyon sokat, sokat többet kell tennünk. Ezek a gondolataim azután, hogy végighallgattam az előadásokat. Köszönöm szépen. Gilles, I, I was just, uh, Köszönöm szépen, Kikov úr. Mindenkinek lassan el kell mennie, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen a résztvételt, és köszönöm szépen azt is, hogy végig itt voltak és meghallgatták az előadókat, illetve az ön részvételét nagyon nagyra értékeljük itt a parlament részéről, tehát köszönjük szépen a tanácsnak a részvételt, illetve köszönjük a képviselőknek is, hogy egészen végig itt maradtak, Thomas Becker, Gomes asszony, és így tovább. Azt hiszem, hogy ma több mint hat órányi munkát végeztek itt a szakbizottságban, ezt nagyon nagyra értékeljük. Köszönjük szépen még egyszer, és köszönöm mindenkinek, hogy egész idáig itt voltak. Kökov úr, Köszönjük a munkáját, az elkötelezettségét, és a koordinátoroknak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos, hogy a biztonság eh, területén valóban kialakítsuk az összefogást, a biztonsági uniót. És ismét szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Nagyon is gyümölcsözőnek tartom a mai meghallgatásunkat. Még egyszer köszönetet mondok a kollégáknak um, as well. Um, a jelentéstevőnek köszönöm. Finished. I should just say the ambassador. Um, I don't think it's going to be fair to wait, make members wait for until the ambassador comes, but um, he was scheduled for much later. But I will. A nagykövet részvétele sokkal ké... részvételére sokkal később kerül majd sor, úgyhogy most mindenkinek megköszönöm a munkát.